colleagues, um... Kedves kollégák, üdvözlöm Önöket a Libeszak Bizottság első ülésen, és különösen az új tagjainkat. Elfogadtatom mindjárt a napi rendtervezetet, és először is egy ügyrendi pont. Intefeld asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök úr azt hiszem, hogy minden holland kolléga nevében beszélek, és más kollégák nevében is, hogyha azt kérem öntől, hogy leruhatnánk-e a tiszteletünket a múlt héten lelőtt repülőgép elhalálozott utasai előtt, mert legközelebb szeptemberben találkozunk a plenárison, és egyszerűen nem érzem ezt helyesnek. Ezen kívül Igazából kicsit, hát hogy mondjam, megdöbbentett, hogy az EU-s intézmények, beleértve a parlamentet is, meg sem említette az Európai Parlament weboldalán ezt az eseményt. Én reméltem volna, hogy az elnöke a háznak összehívott volna holnapra egy konferenciát, de szeptemberig vár, úgy döntött, hát ő az elnök, úgyhogy remélem, hogy legalább itt a libében lerúhatjuk a tiszteletünket. Elnök, Szofi, köszönöm szépen, hogy felvetetted ezt, és elmondhatnám, hogy a parlamentben valószínűleg ma a mi ülésünk a legnagyobb, és megemlékezhetnénk egy perces néma megemlékezése az áldozatok előtt. very much. Köszönöm. And thank you for raising the point, Sophie. Köszönöm, Sophie, hogy felvetetted ezt. Kollégák, tehát üdvözlöm Önöket az első LIBE szakbizottsági ülésen. Tudom, hogy mindenki fáradt a plenáris után, és mindenki alig várja, hogy vakációzhasson, de elég sok mindent kell megbeszélnünk holnap is, úgyhogy először az elnöki bejelentések, először is az újaknak elmondom, hogy megmagyarázom a dolgokat. Amikor én is először itt új tag voltam, akkor semmit nem magyaráztak el nekem. Úgyhogy elnézést a régiektől, lehet, hogy kicsit unalmas lesz, de tehát minden ülés úgy kezdődik, hogy az elnök közleményei, mielőtt áttérünk az aktuális napirendre. Jelenleg van mindenki előtt egy csomag. Amikor én megkaptam ezt a csomagot, én nem olvastam el, ez nem jó, de úgyhogy kérem, hogy önök olvassák el, különösen az új tagok, vagy más szakbizottságokból átigazolt tagok, ez nagyon hasznos lesz, mi vagyunk az egyik legnagyobb társ döntéshozatali szerv itt a házban, és itt a titkárság, hogy segítse a munkánkat, ők állították össze. Ez nagyon hasznos lesz ez a kis csomag. Nagyon sok mindennel fogunk foglalkozni, de ebben a szakbizottságban nagyon sok olyan kérdés merül fel, mint például egyéb nem konkrétan szakmai témák, úgyhogy fel fogjuk térképezni, hogy ki mihez ért, és ez a feltérképezés őszig tart majd, és a specialitásokat foglalja össze. Például, hogyha valakit a rendfenntartás, menedékjog, adatvédelem, drogpolitika, drogkereskedelem elleni harc érdekel, akkor um, ezek olyan témák, amit az intraneten a szakbizottság címszó alatt megnézhetnek. Lesz egy um, idő terv is, hogy mihez, milyen témához, milyen jogalkotói eljárás kötődött a múltban, a vélemények, állásfoglalások, stb. stb. Erre azért van szükség, mert mindig arra alapozunk, amit eddig elértünk, de nem volt egy hely, ahol mindent összefoglaltunk volna. Úgyhogy tessék, hogyha valaki árnyékelőadó lesz, vagy jogalkotói munkát készít elő, akkor októbertől elérheti online ezt az adatbázist. Angol mapping exercise-nak fogjuk nevezni, tehát feltérképezésnek, úgyhogy ez nagyon releváns lesz, mert egyszerűen rávilágít a munkánkra. Időközben kérem, olvassák el a csomagot, aztán lesznek politikai tájékoztatók minden egyes tagnak, ha erre szükség van, ősszel. Tehát például adatvédelem és más területeken, amik nagyon összetett témák. Úgyhogy hogy követni tudják az eseményeket a titkársággal, az Európai Bizottsággal és szakértőkkel tartunk majd témakörös tájékoztatókat kis csoportokban mielőtt valaki valamilyen munkát magára vállal. Mert tudjuk, hogy néhány terület az nagyon összetett. Tehát rendfenntartás, biztonság, adatvédelem, akármilyen nagy a tapasztalat az embernek, itt hasznos lehet a tájékoztató. Ezt is meg szerettem volna említeni ma. A következő napi rend, és akkor rá is térek a napi rendre, 10 óra 30-kor két minisztert fogadunk az olasz soros elnökség részéről, de először az unió költségvetése. Új tagunk Tomás Zdechowski fogja tartani a tájékoztatót, és röviden be fogja mutatni a az unió költségvetésének tervezetét, de először a bizottságnak adom meg a szót, és utána ön fog beszámolni utána pedig meghallgatjuk a hozzászólásokat. Úgyhogy először a, az Európai Bizottság. Joe, tessék. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr, hogy megkaptam a bizottság nevében a szót. Először gratulálnék önnek kinevezéséhez, Libe bizottsági elnöki posztján. Mi a Home Affairs Digital Justice nevében várjuk az együttműködést önnel és a szakbizottság tagjaival a jövőben. Aztán Tamás Zsezsovszkinek is, bocsánat, rosszul ejtem talán a nevét, gratulálok ahhoz, hogy a költségvetési témában jelentéstevőként kijelölték a 2015-ös költségvetési évre, minden, nagy sikert kívánok ehhez, nagyon fontos feladathoz. Aztán örömmel látok az európai választások után ismerős arcokat is a bizottság tagjai körében, és üdvözlöm mindazokat, akik újonnan megválasztott tagjai a bizottságnak. A 2015-ös költségvetés tervezettel kapcsolatban az elején néhány általános megjegyzésem volna, és különösen azt vázolnám, hogy a bizottság javaslata hogyan készült el annak idején. Először is a több éves pénzügyi keret, az MFF amelyet 2014-ben jóvá hagytak, stabil és megbízható alapokat teremtett az összes éves költségvetésre 2020-ig. Szeretném ezért hangsúlyozni, hogy a kötelezettségvállalások előrányzatai, amelyek a bizottság javaslatában állnak 15-re, azon alapokra és programokra, amelyek az önök szakbizottságának hatáskörbe tartó szakpolitikákhoz tartoznak, pontosan megfelelnek az, IMF, az MFF-ben előrendezett összegeknek. A kapcsolódó kifizetési előrendezőket pontosan kiszámolták, és azon számadatokat tartalmaz, amelyek az új programok elindításához szükségesek az, az előfinanszírozás révén, illetve finanszírozzák a már működő programok lezárásának költségeit is a decentralizált ügynökségek ügyében, amelyek nagyon fontos munkát végeznek a szakpolitikánk területein, mivel ezek a végrehajtás fő eszközei, az EU hozzárulása és a személyzeti igények az emberi és pénzügyi erőforrásokat vonatkozó bizottsági előzetok alapján a decentralizált ügynökségekre vonatkozóan 2014-20-ig elfogadásra kerültek tavaly júliusban, ennek megfelelnek a tényadatok. Ugyanakkor a 2015-ös költségvetés akkor a bizottság a conciliation tárgyalások eredményeit is figyelembe vette, amelyek ez évre vonatkoztak. Például az Európol két további munkahelyet kapott. E tárgyalási folyamat eredményeképpen is ezeket fenntartja az ügynökség ebben a költségvetési tervezetben is, amelyben a bizottság a netting off, a fölöslegek netting offjának politikáját Mozarten át fenntartja a 2015-ös EU befizetéseket illetően a, a ügynökségek működésében. Ez azt jelenti, hogy a tervezet csak a friss előrázatokat tartalmazza, ahhoz, hogy a 15-ös évben a stabilitás fenntartható legyen. Ezen túl, és megfelelve a az ügynökségekre vonatkozó pénzügyi keretszabályozásnak a bizottság úgy döntött, hogy megbünteti azokat az ügynökségeket, amelyek nem használták fel a tavaly rendelkezésről teljes összeget elszámolható módon. Ezen értékelések alapján a következő büntetések kirovására kerül sor. Kétszázalékos csökkentés az előrenzatok, nem végre a több mint 5%-os fel nem használt előrenzatok alapján és 2%-os csökkentés, hogyha kifizet több mint 5% volt a fel nem használt költségvetési arány, amely rendelkezésre állt. Az EU liszára vonatkozik majd ez a büntetés. Rövid beszámolom végén idéznék néhány 2015-ös számadatot összevetve az ezévi tárgyévi adatokkal. Úgy gondolom, hogy az eredmény az összevetésnek pozitív lesz. 2015-es költségvetős költségvetés tervezet, Asylum Migration Integration alap, az új alap, ez az új belügyi politika foglalkozó a visszatérítés integrációs alap 3%-nál többen nő a commitment részben, és 140%-kal nő a, a, a kifizetési előrányzatok adata. A 2015-ös tervezet a belső biztonsági alapban beleértve a külső határ alap lezárása, befejezése majdnem 3%-kal nőtt az előrányzatok körében, és 22%-kal a kifizetési előrányzatokban. Mindeket jelentős növekmény, és lehetővé teszi azt, hogy szerződéses vállalásainkat teljesítsük. A parlament helyen, helyi való módon bírálta a 13-as költségvetést etételek tekintetében, hogy nem volt elégséges a kifizetési önrezatok összege a már meglevő számlák fizetésére az alapok végrehajtásában. Tehát a 140%-os növekedés egy területen és 22 a másikon. Hasonlóképpen a 2015-es költségvetési tervezet a Justice programban, mely tartalmazza a régi drogprevenciós program lezárását is, több mint 5%-kal nőtt az előrejelzatok, a, a vállalási előrejelzatokban, és 24%-ban a kifizetési előrejelzatok körében. Nézzük az ügynökségeket egyben. A teljes igényelt EU befizetés a hat decentralizált ügynökség működésében, a belügyek tekintetében 2015-ben több mint 10%-kal nő majd, összevetve a 14-es tárgyével. Ez jelentős növekmény, mely főként két, ügynök, két ügynökségnek köszönhető az Európol, mely 13%-kal növelte költségvetését, és az EULISA, mely a SIS és VISZ számítástechnikai rendszerek végrehajtásáért felelős, nos ez 22%-kal kap többet. A teljes EU hozzájárulás a három decentralizált ügynökség működéséhez az a bel- és területén 2015-ben némileg több mint egy százalékkal nőtt, 14 éves szeretve. Remélem, hogy ez áttekintés segít abban önöknek, hogy jobban átlássák és értékeljék a bizottság javaslatát, és megkönnyítse annak vitáját a házban. Köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönjük szépen az előadónak adom meg a szót, parancsolj Tomás. Vážený pane předsedo, vážení členové. Köszönöm szépen, elnök úr, kollégák. Szeretnék köszöntet mondani az Európai Bizottságnak ezért a javaslatért, amelyet egyébként az, amelyen Végigmentem a márciusi levélből indultam ki, amelyet a mi szakbizottságunk az Európai Bizottságnak küldött. Ebben kifejtettük a javaslattal kapcsolatos kritikánkat. Hogyha az ügynökségek előirányzatait, az Európol EULISA és a Frontex előirányzatait növelni kívánjuk, akkor a célja az, hogy a a nemzetközi fejleményekre reagáljunk, de persze az Európai Unió belső biztonságát sem szabad eh, engedni, hogy háttérbe szoruljon. Fontos valamit tenni ez ügyben. Az Európai Bizottság úgy érzem, hogy ezzel a javaslattal segítheti azt, hogy Európa minden polgára nagyobb biztonságban érezhesse magát. Hozzáfűzném még ehhez azt is, hogy vannak olyan területek, amelyekkel kapcsolatban um, még véleményt kell nyilvánítanunk. Augusztus 27-én jár le a módosító határidők benyújtásának a határideje. Az szeptember 1-én, 2-án lesz árnyékelődő ülés, és eh, szeptember 3-án fogunk itt a szakbizottságban szavazni. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönjük szépen, Stefkovski úr. Augusztus 27-e a módosító benyújtásának a határidő, azt hiszem. Köszönöm. Ez volt az eh, új képviselőként eh, a szűzbeszéde. Gratulálunk ehhez. Következő hozzászóló gyerzek. Well, thank you, Mr. yeah. Mr. Chairman. I, I wanted to... Köszönöm. Az ALDE árnyék előadójaként szeretnék hozzászólni. Nem tudom, hogy én következem. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, a mi frakciónk, az ALDE, a prioritásokat ebben a véleményben szereplő prioritásokat alapvetően támogatni tudja. Jelenleg sokkal fontosabb, mint bármikor korábban az, hogy a költségvetési szigor mellett biztosítsuk, hogy az ügynökségek rendelkeznek a megfelelő, megfelelő pénzforrásokkal, amelyek lehetővé teszik, hogy a feladatokat ellássák. Ezért szeretnénk, hogyha a Frontex költségvetés nőne, és egyetértünk az előadóval a tekintetben, hogy újabb a személyállomány bővítésére van szükség ahhoz, hogy a Frontex hatékonyan elláthassa feladatát. Rámutatnánk valamint arra is, hogy a többi testületnek, amely részt vesz a földközi tengeri akciócsoport munkájában is hasonló költségvetési növekményre van szüksége. Szeretnénk, hogyha a további erőforrásokat csoportosítanánk át ezekre a célokra, nem a teljes költségvetés növekedését szeretnénk. Éppen ezért megoldásként azt javasoljuk, hogy más költségvetési sorokat csökkentsünk. Például az előző parlamenti ciklus vége előtti levelünkben azt kértük, hogy magyarázzák meg, hogy az EU LISZA költségvetés miért nő csak azért, mert nagy számítástechnikai rendszereket valósítunk, meg nem kell sokkal növelni az ezekre fordított pénzeket, ezért magyarázatot várunk az EULISA költségvetésének növekedésével kapcsolatban. Ami pedig a, a jogszabályok betartását illeti, nekünk kellene e, példát mutatni. Áprilisi ítéletében e, az Európai Bíróság az adatmegőrzési e, szabályokat érvénytelennek nyilvánította, nem megfelelően dolgoztuk ki ezeket, ezért azt várjuk az Európai Bizottságtól, hogy a belső biztonsági alap keretében mm, a pénzekre milyen kihatással van az Európai Bizottság említett ítélete. Kérjük, hogy az Európai Bizottság ne finanszírozzon az adatmegőrzéssel kapcsolatos tevékenységeket egész addig, míg a helyzet megoldásra nem került. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Diaz de Meira. Kollega következik, parancsoljon. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Lenne egy megjegyzésem. A részletekre is kitérhetnék minden egyes költségvetésemelést, illetően az ügynökségek részéről, de Alapvetően egy kritikám lenne, mégpedig azért, mert nem arról beszélünk, hogy többet költsünk, hanem arról, hogy jobban, okosabban költsük el a pénzt. Tehát igazából arról, hogy a költségvetés végrehajtása okosabb legyen. Ehelyett azonban inkább az Európóra koncentrálnék. 2000 12%-kal emelkedett az Európolnak a költségvetése 92 millióra 2015-re, bár a bizottság szerint 13%-kal emelték. Nos, ez a költségvetés két tevékenységet fedne le, az operációs rendszerek, ezen kívül a kibérbűnözésnek az üldözése. Ami azonban a személyzeti kérdéseket illeti, létezik az intézmény közi megállapodás 2014 és 2020-ra, pedig az volt a célkitűzés, hogy 5%-kal csökkentsék az állományt az Unió 32 ügynökségénél a következő 5 évben. Ezért aztán az Európolnál 2015-ben tíz helynek kellene megszűnni és négy temporary agent tehát kellene fölvenniük a hármas politikai területre. Ha a matematikát nézzük, akkor hat munkahely teljesen megszűnik. Ugyanakkor azonban az európolnak növekednek a feladatai, tehát nyilvánvalóan ez hatalmas ellentmondás. És mit kér az Európa? Az Európa nem azt kéri, hogy növeljük a költségvetését. A költségvetés az elegendő számukra, ők személyzeti tehát szeretnének még. Tehát annak érdekében, hogy elláthassák a feladatot, és azt szeretnén, hogyha 19 alkalmazottat vennének fel, ez 3 millió eurót jelentene, hogy ezt a személyzeti állományt fedezzük. Thomasnak van egy javaslata, én ezt teljes mértékben támogatom, nincsenek fenntartásaim, de ennek ellenére beadok egy módosítót, csak még nem volt időm megfogalmazni. Alapvetően arról van szó, hogy biztosítanunk kell, hogy ez a 19 állás helyett, ami temporary agent besorolásban lenne, ez nagyon fontos, létrehozzuk. Ezen kívül van még egy ellentmondás, ami a bizottság hozzáállását illeti. A bizottság azt szerette volna, hogyha az ügynökségek összeolvadnak. De azt hiszem, hogy ezt a javaslatukat aztán visszavonták. Azonban azt nem említették, hogyha ez létrejött volna, akkor 17,2 millió eurót spóroltak volna meg. Most pedig egyetlen pénzügyi évre 12 milliót kapnak Azt szeretném kérni, hogy a parlament figyelje nem csak a költségvetést, hanem azt is, hogy a költségvetést hogyan hajtják végre, és milyen érvelés. Úgyhogy Tomás, támogatjuk az előadásodat, és beadjuk a módosított Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen, Diaz Damera úr. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, először is hogy gratuláljak Stehovski úrnak, nagyon rövid idő alatt nagyon jó munkát végzett. Általában véve elégedett vagyok az eredménnyel. A 2011-es költségvetést illetően csak hogy vannak aggodalmaim a bizottság javaslatával kapcsolatban. A hármas bekezdés, amely a az Európai Menetékjogi Ügynökség nem elégséges költségvetését illeti. Hát figyelembe véve az elmúlt hónapok eseményeit, bele kellene gondolni ebbe. A 2013-as csomagot a menedékjog területén meg kell valósítani, ez külön munkát jelenti az ügynökség számára többszöröse lesz a munkájuk a következő években, úgyhogy módosított adok be a hármas pontot illetően. Aztán a szocialisták úgy gondolják, hogy a 18-as színben, a belügyekben több és nagyobb költségvetést szánnak a menekültek visszafordítására. Nos, a megfelelő stratégia érdekében én módosítót adok be itt. Az ötös és hatos bekezdést illetően én úgy gondolom, hogy a LIBA szakbizottság ne üdvözölje, hogy olyan területeken, ahol még nem zártuk le a tárgyalásokat, növeljük a költségvetést, az Európol költségvetését még nem fogadhatjuk el, mert meg a politikai területet nem dolgoztuk ki. Ezen kívül Smart Border Program támogatását, illetve legyünk óvatosak, mert nagyon ellentmondásos. Úgyhogy a módosítomban egy óvatosabb megközelítést javaslok, de támogatom a raportőt, és várom az árnyék előadó külését. De kérem a kísérleti projektem támogatását, amelynek egyetlen célja az, hogy jobb szinergiát hozzunk létre a nemzeti roma stratégiák között, az EU emberjogi stratégiája között, annak érdekében, hogy a roma populáció jobb oktatását megoldjuk, a szegregációt az osztályokban eltöröljük a roma gyerekek ellen. Jobban be kell vonni az EU-s programokba a roma gyerekeket, hiszen ha a kormányok komolyan gondolják azt, hogy a gazdasági növekedés és munkahelyteremtés prioritás mindenki számára. Köszönöm szépen. Köszönöm. Péter, Verzsia asszony az utolsó hozzászóló. Köszönöm. Köszönöm elnök úr, köszönöm az előadónknak is a munkáját. Rövid és gyors leszek, mert a részleteket alaposan nem sikerült áttanulmányoznom, ugyanakkor rossz benyomásom van a költségvetéssel kapcsolatban, mondjuk így, a biztonság, az emberi jogok, a polgári jogok egyensúlyát tekintve. Olyan, mint hogyha a költségvetésben elsősorban azokra fordítanánk pénzt, amelyek a biztonsággal foglalkoznak, ezért nem találtuk meg szerintem az egyensúlyt a biztonság és az emlékok között. Ez igaz a Frontexre, ez igaz a többi programra, főként az integrációs bevándorlás és menekült programra. E, nem vagyok elégedett azzal sem, ahogy ezt az alapot átalakították, az új költségvetési programidőszakban túl sok mindent hagynak a tagállamokra, és akik ebben a szakbizottságban már korábban is dolgoztak, tudjuk, hogy a tagállamok részéről bizony még sokat tenni való, szeretnénk elkerülni a földközi tenger térségében a további drámákat. Ezért több javaslatot is fogok tenni majd az előadónak, és az árnyékelődő ülést pedig már várva várom. Okay. I'm glad you're looking forward to the chat. Örülök, hogy várja ez az az igazi szellem, ami előre visz mennünket. Köszönöm. A bizottság hozzászólná a végén? Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Igyekszem rövidre fogni. De néhány nagyon fontos és érdekes pont merült fel a hozzászólások során, amelyekre reflektálnék, illetve amelyeket le is jegyeztem. A Frontex azok kapcsolatban két gondolat. Először is azok az összegek, amelyeket a 2015-ös költségvetés tartalmaz, azok, amelyeket a bizony, maga kért az ügynökség. Ez pontosan az ő kéréseiket foglaltuk bele a tervezetben. Mindek mellett nagyon fontos látni, hogy a költségvetés nem kőbe vésett törvény, hanem egy rugalmas eszköz önök is jól tudják, hiszen gyakran módosítanak költségvetést jogszabályszerűen. Hogyha körülmények változnak, már pedig gyakran változnak ezen a területen, mindig van lehetőség arra, hogy módosítsuk a költségvetést. Különösen a földközi tenger törzségében igaz ez, ahogy a Frontex is, meg az IAZO is nagyon aktív. A másik gondolat, Hörite főigazgatóm, ma délután lesz itt az önök vendége, a, és a földközi-tenger térségében működő Task Force-ról fog beszámolni. Neki is kérem jelezzék ezeket a meglátásokat. Egy gondolat, amelyet nagyra értékelek, értékelünk, hogy nem feltétlenül kell növelni a költségvetést, hanem lehet jobban elkölteni azt. Ezt feltétlenül érvényesítenünk kell minden kiadási tétel kapcsán, többet, hogy többet érjünk el ugyanazon összeggel, vagy ugyanazt érjük el kevesebb pénzzel. Tudom, hogy a személyzeti kérdések az ügynökségeknél különös fontossággal bírnak, és, és ez az önök a, köcs, a, a képviselők számára fontos téma, le is egyeztük. Van arra vonatkozó vállalás, hogy csökkentsék a személyzetet az ügynökségnél, ahogy egyébként a parlamentnél, a bizottságnál, a tanácsnál is 5%-kal csökkentjen a, a személyzet ám az ügynökségeken belül elég kicsi mozgásterek vannak e tekintetben. Egy utolsó gondolat, melyet az EULISA kapcsán felmerült, illetve annak a költségvetési növelése ügyében. Itt a vízuminformációs rendszer 2015-ös jelentős bővítése követeli meg a költségvetési tételeket. Aki tudja, ismeri a számítástechnikai rendszereket, tudja, hogy a nagy upgradingek első körben nagy, súlyos árral járnak, már pénzben járral. Köszönöm. Csak jelezném önöknek, hogy késői módosítók határidők lesz. 27-e, augusztus 27-e délben lesz a módosítók benyújtásának határideje, és hogy megállapodtak erről csak angolul lehet betereszteni ezeket sajnos. Nem azért, mert én angol nyelvű vagyok, hanem az idő szűkös volt amiatt. Nem tudom, van ellenvetés ezzel a szabályjal kapcsolatban. Ha úgy tagoknak mondom, hogy lehet ugyan ellenkezni, de nem igen ér semmit, mert ilyenkor csak angolul lehet beadni. Depré úr, aki korábban jelentéstevő volt, meg elnök is ebben a szakbizottságban, Kérdezem, hogy lehet ugyan száraz volt ez a vita egy kicsit, de hogy a költségvetések nagyon fontosak, különösen az ügynökségek tekintetében is hát fontos, hogy az ügynökségek költségvetés elemmel legyen, hiszen a végrehajtás ö, letéteményesei, egy létfontosságú téma ez, köszönöm. És, hogy... If members take an interest. Tehát köszönöm, hogy részt vettek ebben a vitában és azt is megemlíteném, hogy amikor elfogadtam az elnökséget, az López Aguilar úr az előző elnök nem volt jelen, úgyhogy most, hogy itt van, szeretném megköszönni az ő munkáját, amelyet az előző ciklusban kifejtett elődömként, és, és köszönöm a segítségét. Itt van egyébként még két másik volt elnökünk is, mindannyiuknak, és neki különösen köszönöm eddigi munkájukat. I'm not sure if everyone understood those points. We have two former chairs. Nem tudom, mindenki értette. Tehát a Libeszak Bizottság két volt elnöke is itt van, és a legutóbbitoknak köszöntem meg a munkáját. And I have another surreal announcement, which is that there's a technical... Aztán a dán nyelvű tolmácsolása van egy technikai probléma. Ha van egy dán nyelvű képviselőnk, nekik mondom, Dánul beszélhetnek, azt letolmácsolják, de Dánra nincs tolmácsolás. Megint csak az új képviselőknek mondom, hogy ezeket a háztartásbeli úgymond bejelentéseket mindig meg kell tegyem. Fontos tudni lik, hogy mindenki a saját anyanyelvén is kapjon tolmácsolást és fordítást némileg előre szaladt Verzsi asszony szeretne szót kérni? E témával kapcsolatos a mondandója? Tudom. Euh, Hogyha jól értettem, elnök úr, <clears throat> akkor csak angolul 27-ig, augusztus 27-ig lehet leadni. Körülbelül egy hónap van még addig hátra. Tudom, hogy a nyári szabadságolás időszaka ez, de akkor használtuk ezt a megoldást, hogy nem lehet anyanyelvünkön benyújtani a módosító indítványt, amikor nagyon rövid volt a határidő. Akkor értettem is, amikor utolsó pillanatban nyújtott nyújtottunk be módosító indítványokat, akkor lehet hogy csak angolul. Jó lenne, hogyha ehhez a szabályhoz ragaszkodnánk. Szerintem nem szabad rögtön az elején ilyen rossz szokásokat felvenni. Tiszteletben kell tartani a többnyelvűséget itt az Európai Parlamentben, főként akkor, hogyha nem szorít minket annyira a határidő. I mean, we have, we have... Van némi rugalmasság, 13-áig el lehet tenni a határidőt, hogyha ez a bizottság, szakbizottság kérése. És ez elég észszerűnek tűnő ellenvetés, tehát 13-áig el lehet tenni. Augusztus 13-áról beszélek, akkor át lehet tenni a határidőt délben. Ugye mindig délben van a határidő, megint az új képviselő, mondom, mindig délben van a határidő, 12 volt. A 13 augusztus 13 a határidő. Az ülés pedig szeptember 3-án lesz a szavazása. Azért beszélek most annyit, mert előre szaladtunk az időben, tehát van egy kis időnyereményünk. 10.30-kor, ezt meg kéne is kéne tapsolni, hogy ilyen jól gazdálkodtunk az idővel. Ebben a témában kíván hozzászólni? Hadd fejezem be a mostani mondatomban de 10.30-kor jönnek az olasz miniszterek, de még nem futottak be. Anna, ügyrendi kérdésben akarsz hozzászólni? It's just a general point, okay. Tack så mycket Claude. Vi började ju mötet med en tråk... Köszönöm. Köszönöm Claude. A malágép tragédiájával indítottuk ezt az ülést, de ne felejtsük el az utolsó eh, életüket vesztett áldozatokat, illetve az oszlóban eh, az oszlói áldozatokat. Két éve történt mindez, fiatal szociáldemokratákra volt szó, akik pont a, a demokrácia oldalán, oldalán áldozták fel gyakorlatilag életüket. Három éve, bocsánat, három éve e, történt mindez, erről se feltkezzünk meg. Rendben, köszönjük. Egy rövid szünetet tartunk, várjuk az olasz elnökséget. Senki sem menjen messzire, maradjanak a közelben, ahogy megérkeznek olasz vendégeink azonnal e, elkezdjük az ülést.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 Colleagues, please take your seats. Mindenki foglaljon helyet. colleagues, we're going to begin the meeting. Kedves kollégák, el kell, hogy kezdjük. Colleagues, just one, uh, but... Kollégák, csak egy kis pont, mielőtt belekezdünk a soros elnökség előadásába. Ami a költségvetésről szóló vitát illeti, augusztus 27-e a határidő, csak döntenünk kell, hogy akkor az lesz, mert uh, az elnök mert ezt be kell jelentenie. Úgyhogy mikrofon nélkül. Nagyon örülök annak, hogy üdvözölhetem két kollégánkat az orosz János elnökség részéről, Alfano minisztert és Orlandó minisztert. Az informális JHA ülésen én képviseltem a parlamentet, és el kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól szervezett csúcs volt, és abszolút kiemelte a prioritásokat, a Mediterránium Task Force-ot, a határidőket, az adatvédelem esetében, és így tovább. Tehát olyan volt, hogyha itt a szakbizottságunknak a prioritásai mentek volna végig, úgyhogy pontosan azok a témák kerültek napirendre, ami nagyon fontos számunkra, Szíria visszatelepítés, és természetesen az európai választások és a politikai helyzet. Úgyhogy nagyon jól szervezett volt a csúcs, nagyon köszönöm Önöknek, és a tagoknak nagyon sok ideje áll majd rendelkezésre, hogy kérdéseket tehessenek fel. Alfánó miniszter úr, először önnek adom meg a szót 10 percben, utána pedig Orlandó miniszter úrnak, az igazságügyi miniszternek, és utána újra kérdéskör. Az új tagoknak mondom, hogy az a rendszer, hogy először a koordinátorok az első kérdéskör, aztán, hogyha sikerül az időt mm, kordában tartani, akkor utána lesz még kérdéskör a többiek számára. Tehát Angelino alfano a szó először, maximum 10 percben, úgyhogy ha betartja a az időt, akkor biztos nagyon sok kérdést kap majd, és tud arra válaszolni. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos. Először is szeretnék köszönetet mondani Morász elnök úrnak, hogy lehetőséget adott arra, hogy itt lássák ma. Ezen kívül azért is, hogy ellátogatott Milánóba az informális csúcsra. Ami engem illet, ez megtiszteltetés, hogy itt lehetek ma ebben a teremben. Egy olasz államférfiről nevezték el ezt a termet, aki 60 évvel a halála után most ünnepeljük őt nem sokára, mert Alcide de Gaspari majdnem 60 évvel ezelőtt hunyt el. Most kezdjük az olasz soros elnökséget, és tudatában vagyok annak, hogy az Európai Parlament most állt fel, az Európai Bizottság még nem állt hivatalba, úgyhogy nagyon fontos, hogy két dolgot kiemeljek, mielőtt elkezdem az előadásomat. Először is. Mi úgy gondoljuk, hogy a jogok nagyon fontosak, hogyha a munkánkat végezni akarjuk az Unióban, és ez az a szakbizottság, amely az Európai Uniónak a hozzáállását a jogok, szabadság, biztonság területén megszabja majd. Úgyhogy ma ennek a szakbizottságnak a kezében van tényleg az Európai Unió sorsa. Szeretnék rávilágítani arra, hogy teljes mértékben egyet szeretnénk működni az Európai Parlamenttel, nevezetesen azért, mert társdöntéshozóként azt gondoljuk, hogy az EP-nek a szerepe nagyon fontos, nem csak a hivatalosan a napirenden szereplő témákban, hanem amiatt is, hogy milyen politikai befolyása van az EP-nek. Az olasz soros elnökségnek a belügyet illetően az a célja, hogy együttműködjenek az intézmények, és nagyon szoros kapcsolatot építsünk ki a parlamenttel. A kontinuitást biztosítani akarjuk az adott témakörökben, és biztosítani szeretnénk azt is, hogy új iránymutatásokat együtt dolgozzunk ki, és folytassuk a munkát az előző elnökségtől, és átadjuk a gyümölcsöző munkákat a következő elnökségnek. Nagyon sok olyan kérdés van, amivel az EU-nak meg kell birkóznia. Figyelembe kell vennünk, hogy milyen történeti fázisban vagyunk, de az is nagyon fontos, hogy igazi európai kezdeményezéseket tegyünk. Ami az informális csúcsot illeti, egy része az ülésnek Milánóban pontosan az volt, hogy beszéljünk a Mediterráneum térség Task Force-ának a munkájáról. Nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy azonnali eredményeket kapjunk, és ne csak közép- és hosszú távú célkétűzéseket jelöljünk ki. Ki, bár nyilván ezzel is foglalkozunk. Az illegális bevándorlás kérdése nagyon-nagyon fontos. Ennek a task force-nak a munkája a Lampedusai tragédiát követően kezdődött, amikor több mint 300-an életüket vesztették. Utána tavaly októberben állítottuk fel a task force-ot. Prioritásként kezeljük az emberkereskedelemnek a megjelenését, ezt az elborzasztó dolgot, ezen kívül a kiskorúak helyzetét kiemelten kezeljük. Nagyon fontos, hogy elemezzük a helyzetet, összehasonlítsuk a legjobb gyakorlatokat, és beazonosítsuk az emberkereskedők áldozatait. Mi arra számítunk, hogy a három intézmény együttműködik, annak érdekében, hogy közös megoldásokat találjunk a jövőre, és közben védjük az unió külső határait, ami a határokat illeti. Lenne egy nagyon fontos megjegyzésem, nevezetesen. A történelem még nem ismert soha olyan konfederációs szerveződés, mint a miénk, ami úgy működött volna belső határok nélkül, hogy közben a külső határokat ne védték volna megfelelően. Ez alapfeltétel. Nagyon fontos, hogy a külső határokat megfelelően védjük. Itt az olasz soros elnökség nagyon sok intézkedést tervez, ezek kiemelt fontossággal bírnak számunkra ezen kívül a Task Force által kidolgozott intézkedéseket végrehajtjuk. Nagyon fontos az emberi és a pénzügyi erőforrások biztosítása a Frontex ügynökség számára, annak érdekében, hogy a mediterrán térségben megfelelő szerepet játszhassanak. A Mare Nostrum tevékenységek is nagyon fontosak, és ha határokról beszélek. Én nem csak a mediterrán térség határait értem ez alatt, hiszen nagyon jól tudjuk azt is, hogy mennyire fontos a keleti határaink védelme az Unió számára. Minden rendelkezésünkre álló eszközzel élünk az EURESA keretében, hogy a tengeri határaikat védhessék a tagállamok. Ezen kívül egy keretet próbálunk kidolgozni a legális migránsok számára, hogy az ő helyzetüket megkönnyítsük. Nos, nagyon fontos, és ez elhangzott a Milánói információ, információs csúcson is, erősebben együtt kell gyűködnünk a belügyek terén, és össze kell ezt hangolnunk az Európai Unió külügyi politikájával. Itt ez azt is jelenti, hogy az illetékes minisztereket egy asztalhoz ültetnénk, a smart borderek és a vízumokra vonatkozó szabályoknak a rendezése nagyon fontos, amely lehetővé teszi harmadik országok állampolgárai számára, hogy kutatás céljából az EU-ba érkezzenek. Ezen kívül az európai közös menedékügyi rendszer, ez is nagyon fontos. Ezek mind olyan témák, amelyek részei egy teljes stratégiának aminek a másik pillére nyilván a biztonság. Nyilvánvaló, hogy nem kell senkit emlékeztetnem, mindenki tudja, hogy a biztonság az nagyon fontos része az alapjogoknak és a szabadságjogoknak. Ennek védelme az európai kormányoknak kötelessége. Ezért aztán az elnökség a felülvizsgálatot ennek a területnek nagyon fontosnak tartja. Az alapvető emberi jogok védelme nagyon fontos, miközben a belbiztonság kérdése és a harmadik országokkal kialakított kapcsolat is fontos. Nagy munka vár ránk, mert szeretnénk, hogyha a tanács ezen a területen következtetéseket fogadna el, reméljük, hogy 2014 végéig rendfenntartás és az Európolnak az összehangolása, ez is nagyon fontos. Ami a prioritásokat illeti, a legális gazdaságnak a kontaminációja nagyon fontos kérdés. A bűnügyi szervezetek elleni harc, amelyek a legális tenderekbe férkőznek be. A korrupció elleni harc, a terrorizmus elleni harc. Ez megint csak egy általános stratégia. Az terrorizmus ellenesség az egész EU-ban nagyon fontos téma, és um, a kölcsönökkel visszaélőket is, illetve a magányos elkövetőket is nyomon követjük majd. Szeretnénk a gyűlöletkeltés ellen fellépni, és a rasszizmus és idegengyűlölet ellen. Aztán a kibérbűnözés, ez egy olyan, mindjárt lezárom elnök úr, ez egy olyan témakör, ami nagyon fontos. Milánóban az informális csúcson merült fel először az, hogy a polgári védelem nagyon fontos, hogy legyen egy fókuszcsoportunk, ami a támadásokkal foglalkozik, a, és azzal, hogy az egyes tagállamok a kibérbűnözéssel hogyan birkoznak meg. Sajnálatos módon minden egyes tagállamban más és más minisztérium felelés ezért. Ennyit szeretem volna mondani, nagyon szépen köszönöm, és szívesen válaszolok a kérdéseikre, és nagyon szívesen visszalátogatok ide, hogyha ezt szeretnék bármikor. Mi azt gondoljuk, hogy nagyon sok munkánk lesz, de biztos vagyok benne, hogy konstruktív viszonyt alakítunk ki az Európai Parlamenttel, ami majd azt jelenti, hogy megfelelő szerepet fogunk játszani, és hozzájárulhatunk egy biztonságosabb Európához. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött körünkbe. Nagyon jó összefoglalta, amit mondandó volt, most pedig ön az igazságügyi témára koncentrálva, miniszter úr, parancsoljon a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az ön hozzájárulását a Milánó Informális Csúcshoz és az ottani üzenetét, és üdvözlöm Önöket, tisztelt parlamenti képviselők. Én azzal kezdeném, hogy kifejezem abbeli reményemet, hogy ez a bizottság, amely éppen néhány napja állt fel, az önök szakbizottsága, jó munkapartnerünk lesz. Nagyon fontos ciklus ez Európa szempontjából, ahol is több európai szakpolitikát újra kell gondolnunk, hogy jobban megfeleljünk az állampolgárok várakozásainak és igényeinek. Az olasz elnökség és egy nagyon friss képződmény, úgymond, és szeretném önöket biztosítani önöket a felől, hogy személyesen elkötelezettjé vagyunk a tanács és a parlament közötti gyümölcs az együttműködésnek, különösen a hatáskörünkbe belső témák további telet tekintetében. A következő hat hónap során feltétlenül erre fogunk koncentrálni, úgy a formális, mint az informális találkozók során az informális találkozók összefüggése sokszor hasznosabb e témák továbbvitelében. Szeretnénk az Európai Igazságoság térségét továbbfejleszteni az alapjogok érvényesítése terén, a különféle tagállamokban érvényesülő jogrendszerek összehangolásában. És szeretnénk ezt a munkát továbbvinni a polgárjogi és bűnjogi területek együttműködése tekintetében az elektronikus igazságszolgáltatás, a bírósági eljárások összehangolása és a erre vonatkozó eszmecserék alapján, amelyet az informális csúcson már elkezdtünk. Létfontosságú eszköz ez abban, az is, hogy a jogrendszerek kölcsönös elismerésének rendszeren működjön, hiszen ez színek van anyja a szakpolitika végrehajtásának. Az olasz elnökség arra fog törekedni, hogy kihasználjuk azokat az iránymutatásokat, amelyek alapján stratégia dolgozható ki az európai igazságosság és szabadság térsége kiteljesítésében, és arra fogjuk bátorítani a tanácsot, hogy ezeket az iránymutatásokat vigyék tovább, és hagy, hagyják is végre. Úgy a jogalkotás, mint az operatív intézkedések terén. Konkrétan szeretném megvizsgálni az Európai Bizottság erre vonatkozó javaslatait is, beépítve ezt a munkánkba. Azt tervezzük, hogy ennek alapján főleg három témára koncentrálunk. Az, az eljárásbeli garanciák és alapján, a Lisszaboni szerződés alapján is az áldozatok és a vádlottak jogait is erősítenünk kell. Megfelelő eszközöket kell kidolgoznunk ahhoz, hogy eh, ezeket a célokat jobban el tudjuk érni. Ugyanakkor fontos a bírósági ítéletek kölcsönös elismerésének rendszerét fenntartanunk, sőt erősíteni és kiterjeszteni ezt, és a a bűncselekményekkel szeret vagyonok elkobzása terén is tovább kell lépnünk, és a bírók képzésében az egyre kifinomultabb jogi eszközök alkalmazása érdekében. Ahogy több, több tagállam jelezte is már, érzékelhető, hogy nagyon fontos kapcsolatok vannak ezen tématerületek között. A jogok védelme, a, a bírósági kölcsönös elismerése, illetve a képzés javítása mind-mind összefüggenek egymással. Ez erősíti azt, hogy a, a különféle jogrendszerek végrehajtásaiban részevők egymásban is bízzanak, és ebben fontosak a szabályok, de talán még fontosabb a kölcsönös bizalom a tényleges együttműködésben, az operatív műveletekben, az egyes jogrendszerek működésének összehangolása, ügyében. A tagállamok között nagyon szorosak a kapcsolatok, ám fontos, hogy a, hogy a jogi rendszerben működő intézmények között is meglegyenek a kapcsolatok, ahhoz, hogy ezek a szabályok valóban végrehajtásra kerüljenek ezekben a keretekben. A következő hetekben találkozunk majd Reuters biztos úrral, aki segít bennünket abban, hogy ezeket a kezdeményezéseket tovább vigyük, tovább építsük a jövőben. Most pedig hadd szóljak az olasz elnökség programjának fő prioritásairól, az önök szakbizottságának hatáskörébe eső témákkal kapcsolatban. Örömmel válaszolunk persze majd a kérdésekre is, ha felmerülnek. Tehát azt szeretnénk, hogyha a bíróság együttműködés eszközeivel jobban élnénk, hogy a tanács is jelezte ezt, az, a belügyi és igazságügy szak, szakpolitika, illetve a gazdasági növekedés politikái között is vannak átfedések. E kapcsolatok ugyanakkor a fedezett bűnözés elleni fellépés is bír gazdasági kihatásokkal. A belügyi igazságügy területén meg kell vizsgáljuk, hogy a közös célokat hozon tudjuk jobban lét, végrehajtani. A súlyos bűncselekmények, az embercsempészet, a terrorizmus elleni harc, és az alapjogok védelme sorolható ide. Az személyes adatok és kommunikációs adatok védelme is ide sorolható. Ezzel kapcsolatban világosan el kell mondanom, hogy ezt össze kell kapcsoljuk ahhoz, amit Alfano miniszter az remélt kifejtett. Mint tudják, a tanács egy ideje részt vesz abban a munkában, amely új jogi keretet teremt a személyes adatok védelme érdekében. Az olasz elnökség szeretné fenntartani a konzisztenciát, az már működő általános rendszer, ben, és szeretnénk jelentős előlépéseket elérni a személyes adatok feldolgozása, szabályozásában, beleértve azt az irányelvet is, amely a bírósági eljárások és egyéb jogi eljárások kereteit szabályozza, hogy konzisztens és koordinált megkövetés érvényesüljön, garantálva azt, hogy lehető legmagasabb szintű védelmet adjunk garantálva azt, hogy a jogi, ugyanakkor azt is, hogy a döntések végrehajtása hatékony legyen. A bizottság nagy figyelmet szentel azon jogszabályoknak, amelyek a harmadik országokkal való adatcserét szabályozzák, és fontos, hogy a súlyos bűncselekmények elleni fellépés is összehangolt legyen, egy olyan védelmi rendszert felállítva, amely az állampolgárok jogait védi más területeken is. Jól tudjuk, hogy az Európai Parlament nagy figyelmet szentel ennek a témának és az első olvasatban való elfogadása létfontosságú ezeknek a szabályoknak, hiszen a tanács jelezte, hogy politikai egy hangúságban ezekben a kérdésekben ezzel élnünk kell. Abrecht úr, ez a bizottság alelnöke a jelentéstevő a témában. Most vele találkoztunk és elmondtuk, hogy egyetértünk azokkal a követelményekkel, amelyek a magánszféra védelmét irányozzák elő. Ugyanakkor fontos, hogy az adatok feldolgozásában is erősebb garanciák védjék az információ szab csere szabadságát. Az európai jogszabályalkotóknak figyelembe kell venniük az Európai Bíróság döntéseit eh, ezekben ebben a nagyon összetett kérdésekben. Tudnék, ezek a bírósági döntések és ítéletek kell megteremtsék a keretét az általunk kifejlesztendő tevékenységnek. A bűn üldözési területen nagy figyelmet szentelünk az európai ö, ö, főügyészi iroda felállítását övező vitáknak. Itt is jelentős előrelépést szeretnénk elkönyvelni majd, és szeretnénk azt biztosítani, hogy hatékony eszköz jön létre amely a prevenció, a feltárás és az eljárások az tekintetében komoly eszköze lehet azon bűncselekmények elleni fellépéstek, amelyek alássák Európa egységét. Fontos azonban a felelősséget megosztásának pontos meghatározása, a, a tagállami bírók hatáskörét is beleértve, és meghatározókat a tevékenységeket, melyek révén lehet a, a vádlottak jogait is megfelelően érvényesíteni. A milánói ülés azért is hasznos volt, mert a bírósági felügyelet és a, a lejárások végrehajtásának jogi felügyelete fontosságát is kiemeltük, és itt is megjelöltük azokat a területeket, ahol előlépéseket lehet majd elérni. Egyeztetve a tagállamok közötti még széttartó egyes külön, nézetkülönbségeket az egyes jogalkotási kezdeményezéseket és ebben a keretben kell majd továbbvinni, és a főügyészi iroda tekintetében az elnökség szeretne, szeretné elkezdeni a tárgyalásokat a pénzügyi érdekek védelmének érvényesítésében az Eurojust bekapcsolásával, támogatva a már most folyó munkát a, a főügyészi hivatal ügyében. Szeretném világosítani tenni azt is, hogy a pénzügyi érdekek védelme, az EU pénzügyi érdekének védelme és a közös és a főügyi iroda működése, valamint a közös jogszabályokat és a térség működése mind összefüggenek, és a főügyi iroda fontos feladatokat kap majd az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő csalások elleni fellépésben. Fontos, hogy ez hozzáadott értéket adjon, láthatóvá téve az európai állampolgárok szemében, hogy az európai forrásokat hatékonyan és szabályosan használják fel az érintettek. A bűnelvádi eljárásokban érintett vádlottak jogainak védelme pedig az Európai Parlament bekapcsolásával kell, hogy tovább fejlődjék, megfogalmaz azokat a garanciákat, amelyek a kiskorúak védelmét külön kiemelik a jogsegély tekint területe is figyelmünk közel, középpontjában áll, és az Európai Parlamenttel szeretnénk eszmét cserélni ezek témájában. A súlyos bűncselekmények elleni fellépés, például a szervezet határon bűnözés és embercsempészés megköveteli a tagállamok, az európai intézmények és a civil társadalom a soros elnökség által összehangolt közvitáját a civil társadalomot fontos, hogy bekapcsoljuk, hiszen jelentős politikai vetülete van ennek a kérdésnek. A szervezett bűn elkövetőket meg kell fosztani minden bevételüktől és pénzügyi hátterüktől. Ez is jelentős figyelmet érdemel, és a soros elnökség szervezi azt a vitát, amely a kölcsönös elismerés végrehajtását használná fel azon jövedelmek és pénzügyi javak elkobzásában, amelyek bűncselekményből származnak. Szervezzünk egy magas szintű találkozót ebben a kérdésben szeptember 22 és 23-án, és azt várjuk, hogy önök szakbizottsága is felszólal ezen a rendezvényen. Az Európai Európai Főügyészi Hivatal felállítása része annak a stratégiának, amely révén egyre kifinomultabb eszközökkel tudunk majd fellépni a jogszabály végrehajtók szempontjából. Be kell kapcsolni ehhez be a, a, a bírók és az ügyészek közös fellépését is, meg kell szervezni például azt az európai képzési hálózatot, melyben ö, jobban tudjuk, javítani tudjuk az együttműködést a, az érintett intézmények között. Ezen túl pedig az Orosz Föderáció való együttműködések és harmadik partnerekkel vagy együttműködés előke kell beleértve az Orosz Föderációt is. Hatalmas kívások ezek, ez a vázlatszerű felsorolása ezeknek csak egyfajta benyomást keltett arról, mennyire fontos az európai állampolgárok biztonság biztonságérzetének növelése, a szervezett bűnözés elleni fellépés, a csalás, korrupció elleni harc az, az ország számára. Várjuk a teljes mértékű együttműködést, az Európai Parlamenttel, különösen azok szakbizottságával ezen célok elérés érdekében az Európai Unió érdekeinek védelme számukra rendkívül fontos. Az a tény szerintem, hogy közösen igyekszünk egyszerűsíteni a jogszabályokat, szintén fontos. A állampolgári státuszra vonatkozó szabályok rendezése és azt a cél szolgálja, hogy az állampolgárok élete egyszerűbbé váljon, nem sérte persze a biztonság érdekeit. Ez Európai Unió közös építésének egy nagyon fontos lépése és útja. Fontos, hogy az állampolgárok haté lássák, hatékonyan működünk, és az intézmények és az állampolgárok közötti viszonyrendszer a kölcsönös bizalom alapján álljon, és ez érezhető legyen mindenki számára. Ebben a szellemben szeretnénk tehát biztosítani azt, hogy az állampolgárok fel tudjanak lépni, megjelenítve valóságos érdekeiket azon intézményekkel szemben, azok keretében is, amelyek ezzel foglalkoznak az Európai Unió szintjén. Köszönöm még egyszer, hogy meghívtak, és örömmel válaszolok meg kérdéseikre. <clears throat> Köszönjük, szerettem volna elmondani a kollégáknak, hogy nem csak itt hangzik el az Európai Parlament Libeszakbizottságának a szerepe. A belisikerségügyi tanácsban is sokat beszélnek arról, mennyire fontos szerepet játszik a mi szakbizottságunk ebben a munkában. Ugyanazt az üzenetet hallottuk itt, mint amit a tanácsban. Mr. úrtól éppen ezért ezt tudniuk kell a kollégáknak. Örömmel hallottam ezt a beszámolót. Olaszország eh, nyilván vezető szerepet játszik a földközi tengeri eh, eh, akciócsoport munkájában. Kollégáim közül jó néhány tapasztalt van, akiknek rengeteg kérdésük van, ezért rögtön csapjunk is a lovak közé. Az új kollégáknak, új képviselőknek mondom, az ember jelentkezni szokott, vagy felemeli a kártyáját a név kártyáját, és ezzel jelzi a titkárság irányába, hogy szeretne hozzászólni, és akkor felkerül a hozzászólók listájára. A koordinátorokkal kezdjük. Mindenkitől azt kérem, roppant hosszú a lista, gondolom eh, ezt önök is sejtik, ezért mindenkit arra kérek, hogy fogja a lehető legrövidebbre. És azt is mondják meg, hogy melyik miniszterhez intézik a kérdésüket, eh, és akkor így valószínűleg válaszokat is kapnak majd. És Kérdéseket várunk, nem beszédeket. Én is befejezem. Holmájer asszonynal kezdjük, aztán pedig Szippel asszony. Monika az első. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg csak kérdéseket fogok feltenni, nem lesznek megjegyzéseim vagy más hozzászólásom, mert azt később majd a szakbizottságban itt megtehetjük. Először is Alfano miniszter úr. Olaszország szomszédaihoz hasonlóan nagyon nagy migrációs hullámnak van kitéve. Ahogy hallom, dél, dél-kelet-európában is egyre nő ez az áramlat. Ön mit gondol? Az olasz soros mit tehet annak érdekében, hogy ne csak rövid távon legyen aktuális, és toldozott-foldozott megoldásokkal ellátott kérdés, hanem valóban egy nagyobb rálátást kapjanak, és együtt összefogják a külpolitikát, a belpolitikai intézkedéseket, a humanitárius segítségnyújtási akciókat. Tehát, hogy tényleg struktúrált, összekötött legyen a reakció. Ön mit gondol? az olasz soros elnökség mennyire lesz képes egy keret megteremtésére, és mennyire tudja bevonni a bizottságot és a, tanát, és a parlamentet. Aztán együttműködés, Frontex és a Frontexnek, Frontexnek a fejlesztése. Milyen intézkedéseket lát szükségesnek ahhoz, hogy a Frontex a tagállamokból megfelelő segítséget és támogatást kapjon. Ezen kívül említette a terrorizmus elleni harcot. Milyen kezdeményezéseket tesz a soros elnökség ezen a területen? Tekintve, hogy az ISIS és az úgynevezett külföldi harcosoknak a kérdése egy új jelenség. Milyen intézkedéseket terveznek konkrétan? Aztán Orlandó miniszter úr. Az, hogy megfelelően elosszuk a felelősségi köröket. Kicsit az a benyomásom, hogy az európai főgyészségi hivatalban. Hát még nem folynak simán a dolgok, és igazából csak a határon átnyúló szervezet bűnözést, hogyha nézem, hát igazából még hatékony munka nem történt. Az Eurojustnál viszont nincsen megfelelő pénzügyi forrás hogyan szeretnék a főügyészi hivatalt megfelelően kidolgozni és ellátni, hiszen nagyon nehéz a pénzügyi semlegességet biztosítani. Aztán szeretnék erről még hallani. Ezen kívül a bíróságnak van egy új ítélete arról, hogy mer, mennyire lehet adatokat tárolni, és milyen hosszú ideig. Önök mit gondolnak? Mit várhatunk önöknél, hogy koherens legyen a kép a tagállamok között? Köszönöm szépen. Okay, thank you, Monica. Köszönjük, Monika. Az utolsó kérésem. Emmel elértem azt, hogy minden egyes képviselő szót kért. Talán legközelebb nem kell így járnom most már meg háromszorozódott a hozzászólók listája. Kérem mindenkit csak röviden, mert különben e, csalódás lesz a vége, a minisztereknek nem jut majd szó a végén. Kedves kollégák, kérem tehát csak röviden. E, koordinátorok, aztán a miniszterek, és aztán következik a többi képviselő. Még egyszer kérem, csak röviden, csak röviden. Birgit a szocialisták koordinátor következik. Köszönöm szépen. Én is közvetlenül azon kérdésekkel kezdeném. Először is néhány kérdést tennék fel Alfano miniszter úrnak. A bevándorlási politika ügyében a kérdésem az, mennyire konkrétan akarjuk garantálni azt, hogy azok az emberek, akik el kell meneküljenek hazájukból, például Szíriából, ténylegesen bejuthassanak Európába, és ténylegesen be tudják terjeszteni menekült kérelmüket, mert ekközben egyre inkább arról beszélünk, ki kell építsük a határvédelmet, ami teljesen jogszerű cél, meg arról beszélünk, hogy a Frontexet meg kell erősíteni, ki kell építeni. Konkrétan hogyan akarjuk tehát azt biztosítani, hogy azok az emberek, akik ténylegesen menekülni kényszerülnek, bejuthassanak, be tudják terjeszteni menekültügyi kérelmüket, még akkor is, tehát hogy, el, hogy, hogyha ahhoz, hogy eljussanak a biztonságos kikötőbe vagy helyre, embercsempészre kell, hogy támaszkodjanak, mert másképp nem tudnak kijutni hazájukból. Egy másik kérdés, a határokra nevező nyomás csökkentéséről szól a földközi tenger térségében. Itt a legális bevándorlás kérdésével kell foglalkoznunk, hiszen nem minden menekült klasszikus módon értelmezhető menedékjogotra jogosultnak. Milyen intézkedéseket akarunk és szeretnénk és tudunk hozni az EU-n belül ahhoz, hogy a legális bevándorlást lehetővé tegyük, és hogyan akarjuk megszervezni ezt? Legyenek benyújtó helyek, vagy milyen intézményi formákat képzelünk el, mert a kicsi kérdések, mint a kék kártya, vagy a szezonmunkásokra vonatkozó irányelv nem hoz átfogó, nem hozott átfogó megoldást egy, egy átfogó bevándorláspolitika kialakítására. Aztán vannak két kérdésem Orlandó miniszter úrnak címezve. Azzal a kérdéssel kezdeném, a, amely a főügyészi hivatalal foglalkozik. Nagyon sok vita volt ebben a házban is arról, hogy az, az Európai Főügyészi Hivatal egy átfogó bűncselekmény ellenes eljárásban kéne felelős legyen, vagy pedig csak olyan bűncselekményekkel kell foglalkozni, amelyek az Európai Unió pénzügyi érdekei is értik. Én és frakcióm is konkrétan e korlátozás mellett voltunk, mert azt nem tudjuk elképzelni semmiképp, milyen jogi keret között működhetne egyébként a főügyész, Európai Főügyészi Hivatal. Különösen akkor, hogyha több tagállamot érint a munkája milyen jogi keretek között, melyik, melyik bíróság előtt indíthatna eljárást, milyen jogai volnának a, a, a, a gyanúsatoknak, milyen szankciók volnának bevezethetők, hogyan lehetne mindezt szabályozni. Nos, ezen kérdések miatt voltunk amellett, hogy először az Európai Főügyi Szivatalt először egy példában kéne példaügyben tesztelni, mert aztán a módosítások nagyon sokba kerülnek, hogyha nem működik a rendszer. Ezzel kapcsolatban felmerül egy még egy kérdés, az adatvédelemé nevezetesen. A PPO-val kapcsolatban az irányelv, vonatkozó irányelv, a rendőrség és a rendvédelmi szervek és ebben a, a bizonyítási eljárás, az adatok kezelése, az adatok felhasználásának garanciája nagyon különböznek a tagállamok rendszerében. Itt is tehát meg kell teremtsük annak a kereteit, hogy a vádlottak, a tanúk és az áldozatok alapjogai mindenképpen védelmet kapjanak a teljes eljárásban. Utolsó gondolat ezzel összefüggésben. Az eljárásokat illeti, függetlenül a főügyi hivatal kérdéseitől felmerül a kérdés, hogy az olasz soros elnökség tudja ezt biztosítani, hogy a pénzeket nem csak a jobb határőrizetre fizessék ki, vagy, vagy hanem jó eljárási jogok is létrejöjjenek, erről folyamatos vita folyik egyébként ebben a házban, hogy nincs elég pénz erre a célra. És egy záró kérdés. Van-e olyan dátum, amely szerint a soros elnökség egy európai garancia védelmi csomagot el lehetne fogadni? Mi lenne az a dátum önök szerint, amelyre ezt össze lehetne hozni? Köszönjük Birgit. Kirkhope úr, aki az ECR frakció koordinátora, és megmutatja, hogy milyen szűkszavúak a britek. Köszönöm, elnök úr. Nem angol, hanem Egyesült Királysági véleményről fogok számot adni, mert nem Anglia, hanem az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja. Az Európai Unió legtöbb polgárát szerintünk az izgatja, az foglalkoztatja, hogy egyben a veszélyes világban mennyire biztonságos Európa. Első kérdésem ezzel kapcsolatban, egy korábbi kérdést folytatva, instabil a helyzet Európa szomszédságában, főként a közel-keleten. Az ISIS egyre erősebb, ez aggasztó, Szeretnénk tudni, hogy a soros elnökség hogyan látja azt, hogy az Európai Unión belül és kívüli rendőri erők adatcsere mennyire lesz prioritás az orosz elnökség során, illetve az európai külföldön harcoló európaiak kérdése, ez mennyire lesz prioritás. Az európai letartóztatási parancsal kapcsolatban ennek a reformja újra nyitása úgy tűnik, hogy óriási fontossággal bír. Önök szerint egy arányossági vizsgálatot el kell végezni mindkét oldalon, illetve milyen biztosítékot tudnak adni arra, hogy a közvéleménybizalmát újra elnyerjük, ha már ha ez lehet, mert ez nagyon fontos és hasznos lenne. És el ne felejtsük, hogy az Európai Bíróság ítélete, miszerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy elfelejtődjék, az az internetes adatokra vonatkozik. Mi van azokkal a bűnözőkkel, akik azt akarják, hogy eltűnjenek a korábban elkövetett bűnök az internetről, vagy a, a túlzott kritika, hiszen ide tartozik oda is, a túlzott vagy már nem releváns információ törlése szerintem az Európai Bíróság ítélete nem elég világos, nem elég pontos, elfogadhatatlan éppen ezért, és a soros elnökség még biztosítania kell, hogy ez a, az ítélet ne legyen precedens értékű, és ne állíthassa meg, ne meg azt, hogy az európai biztonságot garantáljuk. Ami pedig a kísérlet nélküli kiskorokat illeti, az Európai Parlament vonatkozó kiváló jelentését nagy többséggel fogadtuk az előző parlamenti ciklusban, amely különösen fontos számára, mert nagyon aggaszt engem az a jelenség, hogy egyre több fiatal gyerek, nagyon fiatal gyereket eh, használnak, eh, kihasználnak eh, olyanok, akik semmiféle felelősséget nem vállalnak mindezért. Szerintem ez, ez, ez botrány, ez, szégyen az Európai Parlamentnek, éppen ezért ezzel minél hamarabb foglalkozni kell. Köszönjük, mondja az elnök, Wikström asszony a liberális frakció nevében. Köszönöm, elnök úr, köszönöm mindkét miniszter úrnak, hogy időszakítottak ma ránk, és a migráció kérdésével foglalkozunk, amiről Alfano úr beszélt. A Lampedusai tragédiáról kell, hogy szóljunk, amikor több mint 300 ember vesztette életét tavaly októberben, de ez szinte minden nap, minden héten van egy hasonló, ha kisebb is tragédia. Ezért megragadám az alkalmat, hogy megköszönjem az olaszoknak, amit tesznek ezen a téren. Miniszter úr, a frontex kapcsolatos kérdésekről is beszélt, a határellenőrzés, a, az, hogy a jognak, a jogszabályoknak érvényt próbálnak szerezni, valamú, azonban hiányzott az elmondottakból. Minden menekült ö, úgynevezett irreguláris menekült, mert nincsenek érvényben lévő szabályok erre vonatkozóan, ezért a kérdésem az, hogy mit kívánnak tenni ha bármit kívánnak is tenni a szoros elnökség során, milyen kérdéseket kívánnak napirendre tűzni annak érdekében, hogy legális és biztonságos utakat találjanak az üldöztetés, háborúk ellen elő menekülő embereknek, és hogy az Európai Unió tagállamaiban a Genfi Egyezmény értelmében megfelelő védelmet élvezzenek ezek a menekültek. Mit kívánnak tenni és ha semmit sem kívánok tenni az ügyben, akkor azt is nyugodtan mondják el nekünk. Köszönöm, Cecilia, mondja az elnök. A GUE frakció nevében Cornelia Ernst. Köszönöm szépen. Három kérdéscsoportom van. Az első mind a két miniszterhez szól. A Stockholmi program bel- és igazságügy területén öt éve működik, nagyon sok kezdeményezést tettünk. Úgyhogy a kérdésem a következő. Valamiféle értékelése lesz ennek az öt évnek, vagy csak újabb és újabb intézkedésekkel folytatják a programot a következő hat hónapban? Tehát lesz-e értékelése ennek a folyamatnak? A második kérdés csoportom Orlandó miniszter, adatvédelem. Igazából irritál ez a dolog engem. Ön a maximális adatvédelemről beszél, másrészt viszont hatékonyságról is, ezt is többször említettem, mint jelzőt, de hát igazából semmit nem mondott az adatvédelmi csomagról, ami kézzelfogható lenne. Kezdem az irányelvel, ami egy nem túl kedves gyermek a tanácsban. Önök Mit gondolnak az Európol helyzete és más kérdések is ide kapcsolódnak? A tanácsban mi a vélemény jelenleg? Foglalkoznak ezzel a témával egyáltalán? Aztán adatvédelem, a rendeletet illetően. Természetesen az adatvédelemnél nem csak arról van szó, hogy hogy lehet védeni az adatokat, amikor bűnügyekről van szó, hanem magánéletet érintő, magánszemélyeket érintő adatokról is. Így aztán tudni szeretném, ön mit gondol erről? Mit történjen a rendelettel a következő hónapokban? Aztán ön azt mondta, hogy a harmadik országokkal való együttműködést javítani akarja. Pontosan mit ért ez alatt? Mert pontosan velük vannak nagyon nagy problémáink. Aztán mi a helyzet a bírósági ítélettel, ami az adattárolásra vonatkozik? Lépnek -e ez ügyben? És végül, ami a határellenőrzéseket illeti, és a migrációs áramlatok ellenőrzését. Nagyon sokat beszéltünk az emberkereskedelemről, drogkereskedelemről, és így tovább. Az én kérdésem a következő lenne. Mit tesznek mit tesznek annak érdekében, hogy az alapjogokat a menedéket keresők számára javítsák? Tesznek bármit? Minden mást hallottunk. Az Euroszűr és minden más, a Frontex, és így tovább, de én azt akarom tudni, hogy a menedékjogot kérőknek a jogait hogyan erősítik. Juncker úr a menedékjog harmonizálását kérte az EU-ban ez ügyben történik majd valami a következő hat hónap alatt? Milyen kezdeményezéseket kívánnak tenni? És akkor az utolsó kérdésem. Tegnap és tegnap előtt megint halálesetekről hallottunk a Mediterráneumban. Önök mit szeretnének tenni annak érdekében, hogy ne történjen ilyen? az EU külső határain. Nagyon megdöbbentek ezek az adatok az elmúlt öt évről, úgyhogy szeretném tudni, milyen kezdeményezéseik lesznek. Köszönöm. Cornelia, the Greens are... Köszönöm szépen. Ska Keller a zöldek részéről. Köszönöm. Alfano úr, migráció. Az a program, amit kiküldtek nekünk, a harmadik országokkal való együttműködés a migráció területén. Milyen országokról beszélünk itt? Melyek ezek az országok? Aztán, amit a liberálisok, a szocialisták és a GUE is említett, a menekültek jogi szolgálathoz való hozzájutása, mert erről egy szó sincs az önök programjában. Ez skandallum és megdöbbentő, hogy a menekülteknek kockára kell tenni az életüket, például a szíriai menekülteknek, és az emberkereskedő kezébe tenni az életüket. Nyilvánvalóan a Frontexhez nincs hozzáférésük, tehát mit fognak tenni ez ügyben, hogy biztosítsák az életüket? Aztán, mint tanács, milyen nyomást fog gyakorolni a többi országokra, hogy a visszatérítést illetően mi történjen. A szíriai menekültek részére lesz egy külön konferencia az ügyben? Tényleg szeretném ezt tudni, és látja, hogy a többi frakció is ezen kívül nagyra tartom a Mare Nostrum erőfeszítést, ez nagyon üdvözletes, és ez a parlament mindig is nagyobb szolidaritást követelt a tagállamok között. De ez nem jelenti azt, hogy mi már nem foglalkozunk ezzel a témával. Kell egy olyan menedékügyi rendszer, ami jogi hozzáférés biztosít. Köszönöm. Elnök, igen, köszönöm szépen a tanácsnak, igen, ez az egyik kiemelt témája. Laura Ferrara. Igen, köszönöm szépen. Két kérdésem lenne. Az egyik Orlandó miniszterhez. Néhány nappal ezelőtt volt a borszelinói gyilkosságnak a 22. évfordulója. Sajnálatos módon a bűnügyi szervezetek és a maffia egész egyszerűen infiltrálódnak a politikai szervezetekbe. Biztosítanunk kell azt, hogy ez ne forduljon elő, és hogy ne legyen nemzetközi jellegű a szervezet bűnözés, és ne legyenek intellektuális bűnelkövetések. Én tudom, hogy az olasz soros elnökség az epót prioritásként kezeli. Ön mit gondol? nem kellene nagyobb erőfeszítést tennünk a maffia ellen Európában. Volt egy vizsgálóbizottság a múltkori Európai Parlamentben, tehát az olasz soros elnökségnek milyen szerepe lesz ez ügyben, hogy biztosítsák, hogy a bűnügyi törvénykönyveket harmonizáljuk Európában, és egységes legyen a maffia tevékenység megközelítése az elkopszások és lefoglalások területén. Ezek például az olasz jogszabályokban megjelennek, de nem feltétlenül más országokban. Aztán az immigráció kérdése. A Mare Nostrum egy olyan művelet, ami jelenleg működik, de lehet, hogy a Frontex lép a helyébe. A Frontex kicsi ügynökség, nincsen elég pénzük, úgyhogy nem pótolhatják a Mare Nostrét. Úgyhogy ön mit gondol? Nem szükséges már a Mare Nostrum? Ezen kívül nem lehetne az ENSZ-et bevonni a Mediterráneum térségébe? valamint a Frontex intézkedései nem jelentik majd azt, hogy olyan embereket is letartóztatunk, akik az életük féltéséből menekülnek el válságterületekről. Láttunk nemrég egy újabb Lampedusa tragédiát, több mint 30-an vesztették az életüket az embertelen körülmények miatt. Sajnálatosan az emberkereskedők minden nap dolgoznak és most a déli határoknál egyre rosszabb a helyzet. Szerintem a nemzetközi közösséget be kell vonnunk. Olaszországra nagyon nagy nyomást nehezedik ezen a téren. A soros elnökség mit tesz annak érdekében, hogy szolidaritást biztosítsanak? És hogy ezeket az áramlatokat Észak-Európa felé irányítsák. Ezen kívül. nem érzi úgy, hogy a fegyvergyártás ellenőrzése nagyon fontos lenne, hiszen gyakran ez az oka a konfliktusoknak. Köszönöm. Köszönöm. Ha zárhatnánk az első kört, most az el, ez az, első, az a jó hírunk, jó hírünk. A rossz hír meg az, hogy 22 jelentkeztek a második körre már. Ugye ezt egyfajta figyelmeztetésként is mondom, kérem a két miniszter urat, hogy ne lőjék el minden puskaporukat most, mert lesz még kérdés. 22 nevezetesen a második fordulóban. De kérem, hogy reflektáljanak azért a első kör. Alfano miniszter úr parancsoljon először. Köszönöm szépen először is a bevándorlás témájában. Azt szeretném hozzá fűzni, hogy Holmeyer azt teljesen igaza van, amikor azt mondta, hogy nem csak a földközi-tengeri határainkról nyerekedik nyomás, hanem keleten is érzékelhető ez. Szerettem volna hangsúlyozni ennek jelentőségét, és azt, hogy jól tudjuk, hogy a határok témájában nem csak a határokról van szó, hanem az Európai Unió jövőjéről. Azaz, amikor a sürgősségi ügyekkel kell foglalkoznunk, akkor a földközi térsége a legégető probléma, de nyilvánvalóan vannak Európa más térségeiben is égető ügyek, ahogy voltak korábban is. Amikor oly sok országnak kellett szembenézni a kelet-európából érkezők hullámaival. nagyon nagy önzetlenséggel és méltósággal tették ezt egyébként akkoriban az érintett tagállamok. Tehát amellett, hogy kell egy sörültávú stratégiánk legyen, kell legyen egy közép és hosszú távú. Afrikával kapcsolatban is, meg Ázsiával kapcsolatban is és a soros elnökség annyit tehet, hogy a tanácsi konklúziók lényegét követi, ez a stratégiát meghatározó elem. És nyilvánvaló, hogy a bevándorlás és a menekültügy és a határőrizet témái szorosan együtt, együvé tartoznak, és az azt jelenti, hogy a illegális bevándorlási harc mellett kezelnünk kell a legális bevándorlás szabályozását, kutatás folyik ez irányban, tudományos tanulmányok születnek, ezek alapján kell a bevándorlás, a határőrzet és a menekültügy kérdését megszervezünk, a szolidaritás, a terhek megosztása és a nagy lelkűség értékére támaszkodni. Ez áll a 80-as cikkben, ez határozza meg azokat az alapelveket, amelyek, amelyek eh, meghatározzák minden lépésünket. Nemzetközi védelemre van szükség, amelyhez viszont általános politikai jóváhagyás és tevékenység kell európai szinten, európai cselekvés van tehát szükség a menekültügy rendezésére, ez pedig azt jelenti, hogy a felelősség és a szolidaritás elvei egyaránt érvényesülnek. Azaz az európai közös menekültügyi rendszer lesz a sarokköve annak a munkának, amely az IESO-t támogatja, és amely kulcsfontosságú lesz a célok elérés érdekében. Fontos, szétfontosságú, hogy a gyakorlati cselekvések is konvergáljanak, ebben van felelősség a tanácsnak, és fontos, hogy a menekültek jussanak úgymond az eljáráshoz Európa több pontján, és mindenhol egyforma eljárás érvényesüljön, és maguk a tagállamok is bízzanak a másik tagállam által lefolytatott eljárások eredményében. Ami pedig az illegális bevándorlást illeti, az, a, az elleni fellépésünkben megoldásokat kell kínáljunk együttműködéssel, nem csak a tranzitországok, hanem a kibocsátó országok bevonásával. Mert ha megvizsgáljuk Líbiát például, Líbia egy rendkívül instabil helyzetben levő állam jelenleg, nagyon nehéz Líbiában tárgyaló feleket találnunk egyáltalán. Ugyanakkor Líbia ö, több százezer embert fogad is Afrika különféle részeiről, amelyek más kibocsátországból származnak, és ilyen értelemben Libia meg tranzitország is. Ilyenként is együtt kell működnünk vele tehát. Biztosítva azt, hogy jó kapcsolatokat tartunk fenn általában a külügyminiszterek között és a belügyminiszterek között, hiszen mindketten hatáskörrel bírnak ezekben a kérdésekben. A tanácsban többször kifejtettem, hogy a többet-többet elvért kell alkalmaznunk. Tehát aki többet tesz, az többet kaphasson ebben az együttműködési rendszerben, és egy holisztikus megközelítésre van szükség a mobilitás és a migráció kereteit megteremtve, és kiterjesztve azokat a programokat, amelyek már működnek azon területekre, ahonnan származnak a bevándorlók erősítenünk kell az ENSZ menekültügyi szervezetével és az együttműködést, és növelnünk kell szerintem azon források mértékét is, amelyek ezt a célt szolgálják, és amelyeket a visszatelepítésre alokálunk, tehát az nemzetközi környezetben is. Mert annál is inkább, mert most például a szíriai tragédia kibontakozásának fényében is erre, ezek is erre sarkalnak bennünket. Emellett a rendvédelmi szervek, a rendőrség együttműködése szintén létfontosságú az embercsempészet elleni harcban. Jól tudjuk, hogy az egyetlen válasz az önök által feltett kérdések nagy többségére a jobb átláthatóság és az egységesebb eljárás a tagállamok részéről. Hiszen a tagállamok gyakran húznak olyan döntéseket, de sokszor ezek nem egységes alapon állnak. Fontos tehát, hogy egységes keretbe helyezzük a tagállami döntéseket. A Sipol, az Europol, az EURESA és a többi ügynökség kell, hogy ezrembe dolgozzanak. Ezek játszanak stratégiai szerepet, gyakorlati, operatív szinten is, végrehajtva az egyes intézményi szinteken történt Európai Uniós döntéseket egy ügynökségre koncentrálva, a Frontexre, több kérdés elhangzott, amely ezt illeti, hogy mit várunk és mit tervezünk tenni a Frontex kell, vagy Frontex révén. Nos, a határok kérdését illetően, ezek, ez nagyon fontos, mi is érezzük az Európai Unió jövője szempontjából, az az, az, az ügynökség, amely azért felelős, hogy végrehajtsa ezen programokat, nem maradhat kicsiny, és nem működhet korlátos forrásokkal. Itt politikai döntésre lesz szükség, és a parlament is jelentős felelősség hárul, hogy meglegyenek azok az eszközök az Európai Unió kezében, amely révén elérheti ezeket a célokat, és a Frontex bizony egy nagyon fontos elem ebben a rendszerben, és eszközrendszerben. Szipol Zippel asszony és mások is a bevándorlás kapcsán tettek fel kérdéseket. Azt hiszem, hogy gyakorlati szempontból arra kell törekedjünk, hogy végrehajtsunk a korábbi elnökség által meghozott eredményekre építve lépjünk tovább. A jelentéstevő asszony ismeri a munkavállalókra és a délokra vonatkozó szabályozást, döntéseket. Fontos, hogy Európa továbbra is vonzó kulturális, gazdasági cél legyen kutatók, a diákok számára. A terrorizmus elleni harc tekintetében pedig jól tudjuk, hogy ez egy rendkívül kényes kérdés, több szempontból is, hiszen összefügg a külföldi harcosok ügyével, az európai állampolgárokként külföldön harcolókkal, az ISIS szervezettel és az, állampolgár, az európai állampolgárok biztonságával. Fontos, hogy minden program végrehajtása kerül. Nem csak a rendőri együttműködés körére gondolok itt, hanem a PNR, az okos határok rendszere, a TTIP program mind-mind érinti ezeket, és ezek révén az Európai Unió a, a mobilitás fenntartása, ám megfelelő keretek között való végrehajtása és az adatvédelem érvényesítés mellett is. A határok védelme ugyanakkor nem csak az érintett ügynökségek finanszírozását jelenti, hanem döntéseket kell hoznunk a jogszabályok a, mm, körében, amelyek révén nagyobb biztonságot tudunk nyújtani az európai polgároknak. Ehhez tehát jogalkotási lépésekre is szükség van. Az elnök jelezte a kezével, bár ez nem, önök nem látják, hogy be kell fejezzem. Igyekeztem röviden, összefogottam válaszolni a kérdésekre. A humanitárius kérdések ügyében a kísérlet nélkül utazó kiskorúakra vonatkozó szabályok bevándorlók ügyében. Ez egy humanitárius sürgőséget érdemlő kérdés. Nem csak 17 éves gyerekekről van, itt szó, sokszor egész kicsi gyerekek családtag nélkül érkeznek Európába. Úgy gondolom, akár családos így céljából, akár nem. A civilizáció egyik mércéje az, hogy hogyan kezeljük ezeket a kérdéseket, és hogyan látjuk el ezeket a gyermekeket. Köszönöm. Angelo, nagyon nehéz át fogom válaszolni ezekre a kérdésekre, de még 23 kollega szeretne hozzászólni, és 12.30-kor véget ér az ülésünk. Tehát szinte lehetetlen kihívás ez, de azért megkérjük a kollégáját Orlandó úrat, miniszter úr, parancsoljon, amilyen röviden csak lehet. Köszönöm. Megpróbálok akkor röviden reagálni az elhangzott kérdésekre. Közjük talán az EPPO és az Eurojust kérdésével. Nyilván a végső döntést ezzel kapcsolatban az Európai Bizottságnak kell meghoznia a felelősségi feladatok megosztásában, az EPP ügyében. Az Európai Bizottság szempontjait természetesen majd figyelembe vesszük, de hát ha reálisok akarunk lenni, akkor nagyon valószínűtlen, ha a Eh, hogy megváltoztatna, megváltozna az az elv, eh, hogy ki fizet, eh, mert politikai szempontból úgy érzem, hogy a pénzügyi kérdéseknél mm, igazából nehezebb kérdések is vannak. attól tartok, hogy a, a rendszert igazán részleteiben nem gondolták végig, ez okozza nehézségeket. Az adatmegőrzéssel kapcsolatos Európai Bírósági Döntést vizsgálja a tanács, és az Európai Bizottságtól azt hallottuk, hogy minél hamarabb egy elemzést bocsátanak a rendelkezésünkre. Az EPPO-val kapcsolatban egyetértek Szippel asszonyát a felvázolt megközelítéssel. Úgy érzem, hogy a kiinduló pont az kell, hogy legyen, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeivel ellentétes, vagy az a szemben elkövetett visszaélésekből kell kiindulnunk. hogyha az ügynökségek hatáskörével kapcsolatban vannak kérdések, akkor szerintem a leghatékonyabb megoldás az, hogyha egy szűkebb hatás kör meghatározásból indulunk, és aztán majd még ezzel mindig lehet módosítani. Kezdjük tehát kicsiben, és utána viszont oda kell figyelni, hogy a tárgyalások során ne szűkítsük túlságosan a hatáskört. Eh, ez is ellentétes eh, lenne a célunkkal, meg kell bizonyosodnunk arról, hogy ez nem így alakul. Meggyőződésem az is, hogy az európai főügyész eh, eljárással kapcsolatos eljárásjogi kérdésekben is előre lépjünk, ez fontos prioritás lesz számunkra a éves soros elnökség során. Az Európai Bíróság döntést hozott olyan régen a Right to be Forgotten, tehát a felejtés joga kérdésében. Mi ezt a bírósági döntést természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül az, a tanácsban. Ebben az ítéletben vannak olyan alapvető kiindulópontok, amelyekre alapozva új jogszabályokat fogadhatunk el. Ugyanakkor nem akarom vékarrá rejteni e, azt sem, hogy a tagállamok között a tanácsban élesen eltérő vélemények vannak. Éppen ezért nekünk soros elnökségként a feladatunk az kell, hogy legyen, hogy megpróbáljuk valahogy közelíteni a harcálláspontokat ez ügyben. A letartóztatási parancs kapcsán úgy érezzük, hogy Na, igenis nagyon hasznos eszközről van szó. Most az a feladatunk, hogy ennek a hatékony működését garantáljuk, miközben oda e, figyelünk természetesen az alapjogi aggodalmakra. Adatvédelem következő kérdés, amely felmerült. Ernst asszony tette fel ezt a kérdést. Igazából megértem, hogy miért foglalkoztatja, aggasztja önt ez az ügy. Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy rendeletet és nem irányelvet javasol ez ügyben, nyilván erre meg volt a jó okuk. A parlament nyilván a nagyobb fokú harmonizáció híve ezen a téren, ezt pedig egy rendelet jobban biztosíthatja, mint egy irányelv. Az informális milánói tanácsülésen az nyilvánvalóvá vált, hogy a tagállamok többsége támogatja ezt a döntést. Ezt fontosnak érzem, mert az adatvédelmi szabályokat a lehető legegyformábban kell alkalmazni az Európai Unió egész területén. Ne felejtsük el, hogy ez az irányelv már korábbi elnökségek prioritásaként is megjelent, ez nem véletlen. Lehetővé teszi ez ugyanis, hogy megfelelő megoldásokkal szolgáljunk bizonyos kérdésekre. De tudjuk, hogy egy rendelet esetében milyen sokáig tart, ennek az elfogadása, főként amikor ilyen roppant ambiciózus jogalkotási javaslattal van dolgunk, hiszen eh, számos megfontolást figyelembe kell venni. Jó néhány tagállam úgy érzi, hogy eh, a bíró és eh, igazság szolgáltatási rendőri együttműködés területén először általánosabb szabályokat kell fektetni, mielőtt a részletekbe megyünk. Több tagállam is eh, jelezte, hogy egyes politikai döntésekkel kapcsolatban eh, problémái vannak. Hangsúlyoznám azonban azt a tényt is, hogy egészen mostanáig a tanácsban nem javasolta senki, hogy félretegyük ezt az irányelvet, vagy lelassítsuk a munkát. Szerintem ez már önmagában is óriási eredmény. Ez ügyben tehát nem látok igazából problémát. Bármiféle olyan mendemonda, amely szerint mi nem szeretnénk folytatni az irányelvvel kapcsolatos munkát, nos, alaptalannak kell, hogy nevezzem ezeket a híreszteléseket. A szerződés értelmében az ez irányú hatáskör, mármint hogy az európai főügyész eh, első számú eh, feladata az, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit védje. Amikor ez megtörtént, akkor foglalkozhat a határon átnyúló eh, bűnözéssel. Én úgy érzem, hogy ez ügyben meg tudunk majd állapodni a tanácsban, és a parlamentben sem okozhat ez hosszú távon problémát, ezt mondanám Fárára asszonynak. Szerintem irreális elvárás lenne ezen a ponton, hogy a szervezet bűnözéssel is szembeszálljon az európai főügyész. Reálisabb az az elképzelés, hogy először valamivel korlátozottabb hatáskörrel bírjon ez az európai főügyész, és aztán talán előkészíthetjük azt, hogy egy akár egy másik európai testület vagy intézmény foglalkozzon ezzel, például a bűnözésből származó javak lefoglalásával, elkobzásával. Hogyha ezen a téren előre tudunk lépni, figyelembe véve a Krim szakbizottság által felállított adhok vizsgálóbizottság jelentésének az eredményeit, akkor szerintem ez jobb megközelítés lenne, mint az, hogy ezt az új európai főügyészséget túlterheljük, amikor egyébként is túlságosan sokat ennivaló, és túl, még nem állt föl a valódi működése. Ami az EU-Amerika tárgyalásokat illeti, lesz majd egy tárgyalási forduló szeptember 2-a előtt. Az alapján, amit mi hallottunk, az alapján úgy gondoljuk, hogy az őszi tárgyalási fordulóra kész kell, hogy álljon egy szöveg. A legutóbbi miniszterülésen az amerikai tárgyalópartnerünk most először azt mondta, hogy biztosítania kell, hogy az Európai Unió állampolgárainak a jogait megvédje, legalábbis a személyes adatok védelmével kapcsolatban. A limited time now. Kollégák, most már nem sok időn maradt, de még mindig mindenki sorra kerülhet, ha betartják az egy percet. Nem lehetetlen, csak mindenki csak egy percet kap, és akkor még meghallgathatjuk a minisztereket is. Diatemera úr, itt ez a kalapács, ez a kis nevetséges dolog, és egy perc után felemelem, ha udvariasak akarnak lenni, akkor tartsák be, hogyha azonnali utálatot kívánnak kiváltani, akkor ne tartsák be az egy percet, úgyhogy egy percnél felemelem a kalapácsot, egészen elképesztő, hogy mit művel egy ilyen kalapács, úgyhogy Diaz de Mera úr. Gracias. Eh, sobre Europol. Köszönöm szépen, ami az Europolt illeti. Ennek a háznak, ez mindig egy vörös posztó, 610 <clears throat> szavazat támasztja alá azt, amit én most itt elmondok. Szükségünk van arra, hogy a parlament felügyelhesse az Európolt jobban, mint ahogy ezt a bizottság vagy a soros elnökség gondolja. És nem akarjuk, hogy minden döntést a bizottság hozzon meg, mint a 28 tagállamra van szükség, és nem mondjuk már azt, hogy illegális bevándorlás, mondjuk azt, hogy irreguláris bevándorlás, ne kriminalizáljuk ezt a fajta áramlatot. Igen, védenünk kell a külső határokat földön, levegőben és vízen. Orlandó úr, a tanács úgy tűnik, hogy egyetért az EPO-t illetően, vagy nem. Elnök, rendben, Sylvie Guillaume. Én is megpróbálom akkor rövidre fogni, mert az kérdéseimet már fütetik a koordinátorok, de egy-két pontosítás szükséges. Kevés konkrét javaslat érkezett a tanács részéről a migráció ügyében. Kérdésem tehát az, hogy hogyan tudunk a bevándorlási politikán dolgozni, mik a főbb irányvonalak, amelyeket önök terveznek a tagállamokkal annak érdekében, hogy hogy holisztikusabban közelítsünk a migráció kérdéséhez. Ön szerint a legális eh, migrációpolitikája megvalósítható az Európai Unió szintjén, főként a magasan kvalifikált vándorlókkal vagy eh, érkezőkkel kapcsolatban, amire igenis szüksége lenne szerintem az Európai Uniónak, ami pedig a menekültügy kérdését illeti, és a szolidaritás kérdését utaltak erre. Eh, mi az önök javaslata? azzal kapcsolatban, hogy kölcsönösen elismerik az Európai Unióban a menekült jogi kérelmekkel kapcsolatban meghozott döntéseket. Milyen eszközöket képzelnek el annak érdekében, hogy a szolidaritás az üres szavakon túl többet is jelentsen. Köszönöm. Köszönöm. Lenne egy javaslatom a miniszterek felé. Ha van egy olyan jelentős kérdés, amire nem jut idő a megválaszolására. Két oldalon felvetik a kapcsolatot a tagokkal, vagy írásban válaszolhatnak. Most Anának adom meg az... Nem. Elnézést. Nem, Anna, mégiscsak. Tack. Jag tänker ställa en fråga om den fortsatta kampen mot... Köszönöm szépen. Szeretnék rákérdezni az emberkereskedelem elleni harcra, ennek az irányelvnek a raportőre voltam, és a kérdésem az, hogy az emberkereskedelem iránti kereslet ellen hogy akarják felvenni a harcot. A keresletről nem esett szó az önök programjában, hiszen egyre nagyobb ez, és pontosan azért nő az emberkereskedelem, mert nagyon sok ország ból igény van erre. Az irányelv 18-as cikke és a 23-as cikke megemlíti a kereslet csökkentését, és azt is, hogy 2015 és 2016-ban a tanácsnak be kell számolnia arról a parlament felé, hogy milyen eredményeket értek el, és utána, ha szükség van rá, akkor az irányelvet módosítjuk. Úgyhogy nagyon, font, nagyon érdekesnek találom, hogy ez nincs benne a programjukban, tehát a keresletet hogyan akarják csökkenteni. Köszönöm, Anna. Sophie fel. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt az eljárást nagyon frusztrálónak érzem. Néhány kolléga négy-öt percet vesz igénybe, én meg egy-két percet kapunk itt a végén, és még választ se kapok. Az olasz soros elnökség mit fog tenni annak érdekében, hogy a transzparencia rendeletben előrelépjünk? Másodszorban a soros elnökség egyetért velem? hogy gyalázatos, hogy a tanács a <clears throat> bírósági ítéletekhez való hozzáférést hogyan próbálja korlátozni. Mert igazából arról van szó, hogy a tagállamokat meg kell említeni itt a jegyzőkönyvben. A olasz elnökség ezt nem akarja, miközben más országok hisznek ennek a jogosságában. Aztán a bíróság július 3-án a javamra döntött egy ügyben, amely öt éve folyt. Önök mit gondolnak erről? Azon kívül az adatvédelmi direktívát illetően nem gyalázatos, hogy bizonyos ellentmondó nemzeti jogszabályokat nem vontak még vissza. Köszönöm, Anna Gomes. Minister, I welcome that you are, have this intention to do. Üdvözlöm, hogy szándékuk az, hogy tárgyalnak a külügyminiszterekkel. Mert nagyon sok a, a baj abból van, hogy nincs kapcsolat közöttük Líbiában. Nem egy instabil állam, hanem egy, egy működésképtelen állam. Azért működésképtelen, mert Európa nem tette meg, amit meg kellett volna. Több tagállam, amely vállalt felelősséget azért, hogy egy CSDP missziót szervez, nem tette meg ezt. Úgyhogy ezen az ülésen a külügyminiszterek eszemben vessék fel azt is, hogy elpazarolnak egy sor forrást, a, a, a, például a hadiflották részvételének forrását. Egy megfelelő tengeri stratégiát kellene kidolgozni, biztonsági stratégiát. És persze ennek a jogi kereteit is meg kell terezzük a, a, a szabályozott bevándorlás tekintetben. Aztán a pénzmosás elleni irányelv felülvizsgálata. ön hol áll ezzel kapcsolatban, és hart felszólal majd amellett, hogy a kezdeményezett vállalatok tulajdonosainak regisztere megnyíljon, és az adócsalás, adóelkerülés, korrupció ügyei feltárhatóak legyenek, és általában ezhez kapcsolódó bűncselekmények, amelyek a gazdaságban mossák a pénzt, feltárhatóak legyenek. Köszönöm szépen, Cecil Jánki Köszönöm szépen. Köszönöm miniszter urak, hogy eljöttek. Három kérdésem van. Részletekben nem bocsátkozom, hanem igyekszem röviden vázolni ezeket. Először is Olaszország soros elnöki tisztében. Miképpen tervezi támogatni, és milyen eszközökkel tervezi támogatni a szerzett bűnözői csoportokba való, meg a pénzmosási szervezetekbe való bejut a kérdéseit. A, a gyűlöletbeszéd kérdését, hogyan, az ellen hogyan igyekeznek fellépni majd. Mert a, a faj üldözés elleni fellépés prioritás, ám a gyűlöletbeszéd is ide tartozik. Az európai állampolgárság tekintetében pedig Olaszország koncentrál -e arra, hogy európai szinten közös kritériumok jönnek létre az állampolgárság elnyerése tekintetében. Vagy Olaszország biztosítja azt, hogy a gyermekeket akkor is regisztrálják, hogyha a szüleik nincsenek Európában bejegyezve. Köszönöm Fernando Zolopet. Aguilar. Hago expresión de los mejores deseos para la presidencia italiana. Én is szeretnék nagyon sok sikert kívánni az olasz elnökségnek, és üdvözlöm a miniszterülokat, meg bejelentéseiket. És azt, hogy eszmecserét erre adtak lehetőséget. Mint a szabizottság volt elnöke, meg volt miniszter, szeretnék felszólni és a gyűlöletbeszédet megemlíteni. Ez szerintem világosan prioritás kell legyen az európai ö, ö, jogszabályok tekintetében is, akár bűncselekményként megfogalmazva a gyűlöletbeszédet, mert az alapértékeit ássa alá Európának. Mit terveznek tenni ezen a területen fellépve? És általában a, milyen módon igyekeznek jobb bűnszabályi eszközökkel sújtani a gyűlöletbeszédet és a gyűlöletkeltést. Aztán két nagyon fontos téma dosszié az igazságügy tekintetében említendő, amely a tanács meg a amely a, a, szerint a bizottság és a parlament szerint is nagyon fontos, a tanács nem követi a nagy figyelemmel. Az adatvédelemre gondolok, hogy a, az elnökség nagy figyelmet szent, megfelelő figyelmet szentele az adatvédelem kérdéseinek. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme tárgyában én jelentéstevőként működtem közre, és igyekszem eh, a lehető leghatékonyabban segíteni a trilógusokban a munkát ez irányban, mert szerintem nagyon fontos az IPPO eh, létrehozása szempontjából, hogy mielőbb elfogadjuk a jogszabályokat még az országok égisze alatt. Jean Lambert. Köszönöm, elnök úr. Az uniós polgárok jogaival kapcsolatos a kérdésem. Az egyik ilyen jog az, hogy egyenlő elbánásban részesüljenek, ez a diszkrimi mentesség elve. A fai vagy etnikai hótartozás alapon történő diszkrimináció mentesség elvének hogyan kívánnak érvényt szerezni, illetve a diszkrimináció mentes jogszabályok kiterjesztéséről mit gondol, hiszen van egy irányelv, az igazából sokszor csak reményeket, fals reményeket keltőnek, mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy ez valóságban is testet öltsön. Ezek úgy érzem, hogy roppant fontos kérdések, amelyek tekintetében ideje már előrelépnünk. Köszönjük! Grazzi, asszony, köszönöm. Áfán úrhoz intéznék egy kérdést. A Mare Nostrum kezdeményezéssel kapcsolatban tudjuk, hogy ö, emberek százainak életét mentik meg, Máltaiként jól tudom, hogy ez mekkora nehézséget okoz nekünk ennek a végrehajtása. Mit vár Olaszország igazából? A Mare Nostrumot át kellene, hogy vegye az Európai Unió, ezt várják, vagy pénzügyi támogatásban reménykednek havi 9 millió eurójába fáj ez Olaszországnak. Mit vár tehát Olaszország, illetve milyen szabályokat várnak? Much. Um, het is al een aantal keer te sprake gekomen. Piri asszony következik. Köszönöm szépen. A Szíriában és Irakban harcoló dzsihadisták kérdésére térnék vissza. Kérdésem egyszerű, mit kíván tenni ez ügyben az olasz soros elnökség, a tagállami eh, hírszerzések együttműködnek majd, és eh, a megszerzett információkat megosztják majd egymással? Mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy megakadályozzák a további radikalizációt? Halla Aho úr következik. A földközi tenger térségében kialakult illegális migrációból, illegális bevándorlásból adódó tragikus helyzet rendszeresen felmerül a szakbizottság ülésein. Talán a legális útvonalak megnyitása segítene, ugyanakkor azt a kérdést nem kerülhetjük el, hogy a szá, több százezer alacsonyan képzett vagy teljesen képzetlen bevándorlónak nem tud Európa munkát adni. Az integrációjuk sem megoldott eddig sem ment igazából ez az integráció nekünk. Ezek a problémák függetlenek attól, hogy legálisan vagy illegálisan érkeznek Európába az érintettek. Kérdésem tehát az, milyen stratégiai elképzelésük van azzal kapcsolatban, hogy megoldják ezt a problémát anélkül, hogy a társadalmi kohézió sérülne, illetve hogy a védelemre szorulók jogai sérülnének. Köszönöm. Axel Voss úr, köszönöm szépen. Négy-öt kérdésem van, megpróbálok rövid lenni. Az első kérdésem az, hogy a tömegkémkedést hogyan próbálják megakadályozni. Aztán említették már, a jog az elfelejtődéshez. Nekem az a benyomásom, hogy ehhez egy keretre van szükség ahhoz, hogy a cégek ezt elérhessék például. Aztán a bűnözés elleni harc az internetben, az interneten, a bíróság ítélete után mit szeretnének tenni az ügyben, hogy a deficiteket legyőzzék. Aztán már említették a vallásos fundamentalizmust. Itt a szabadságjogaink veszélybe kerülnek, de az értékeink határát is elérjük itt aztán az Just és az Európai Főügyészi Hivatal. Hát az a benyomásom, hogy eljárás módosításra van itt szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen, Axel, pont egy perc, bravo. Mussolini úr, asszony. Presidente, al ministro Orlando nel suo intervento. Köszönöm szépen. Amikor Orlando miniszter beszélt, akkor a bíróknak a polgári felelősségét nem említette, nagyon sok uh, ügy van folyamatban Olaszország ellen, és lehetséges, hogy Olaszországban megtörik uh, majd, illetve már megtört a bizalom a bírák és az állampolgárok között. Ezen kívül a gyermekeket az anyjukkal együtt börtönbe lehet tartani embertelen körülmények között hat éves korukig. Erről mit gondolnak? Azon kívül a korrupció, munkaerőpiac és mindezek helyzete nagyon kötődik a migrációhoz. Ön említette a Frontexet. Lehetne, hogy a Frontex főnöke olasz kellene, hogy legyen és talán akkor jobban megértenék, hogy a Mare Nostrumot hogyan lehetne bevonni a Frontex tevékenységében. Aztán nem sokat hallottam arról, hogy a külső határokat hogyan akarják felügyelni, 2020-ig 338 millióba kerülne ez. Hát ez nem kevés pénz, amikor arra gondolok például, hogy Olaszországba, amikor megérkeznek a kísérő nélküli fiatalok, akkor igazából papíron számok maradnak, nem lehet őket lenyomozni utána, és szerintem nagyon fontos lenne, hogy tudjuk, hogy a soros elnökségnek milyen tervei vannak ezekben. Köszönöm szépen, Fontana úr! Köszönöm szépen, miniszterek. Alfano úr először. Mare Nostrum. Nyilvánvaló, hogy meg kell védenünk azokat a menedékjogot kérőket, akik háborús övezetekből menekülnek el, de ugyanakkor a külső határainkat is biztosítani kell. Ez egy nagyon eh, érzékeny egyensúly. Látjuk, hogy egyre nagyobb a menedék menedékesek áradata. Hogyha nincs ezeknek az embereknek hivatalos papíra, ugyan hogyan lehet őket beazonosítani? Nem tudom, új lenyomatokkal, biometrikus adatokkal, vagy hogyan lehet ezt elérni? Aztán, ha valaki szerepel a rendszerben, ha tudjuk a személyazonosságát, akkor az a kérdés, hogy közülük hány százaléknak van joga védelemhez, mert valóban válságövezetből jött, és hány százalék az, akik igazából um, irreguláris migránsok. Na most ezzel a kategóriával hogyan próbálunk megbirkózni? Bár értem, hogy az olasz hatóságok együttműködnek az európai hatóságokkal, de az a helyzet, hogy amikor az áramlat ilyen nagy mennyiségű, ilyen erős, akkor néhányan nyilvánvalóan átcsúsznak a hálón. Köszönöm. Sogor úr, következő. Okay. Next, Mr. Nagy. Nagy úr. Mr. Sogor is here, sorry. Sogor úr, itt van, bocsánat. My apologies, please. Carry on. Thanks, I will be very short. Ministers uh, Alfano, Schengen, Romania. Nagyon rövid leszek. Alfana úr, Schengen, Románia, mikor, miért nem? Orlando úr, második kérdésem, alapjogokat említett. Ha tudja, hogy mi történik Szlovákiában, Romániában, Görögországban, hogyan támogathatja, vagy segítheti ezeket a tagállamokat abban, hogy az uniós állampolgárok alapjogait védjék. Um, Köszönöm, hogy erődre fogta. Nagy úr. Okay. Um, I don't want to sound relieved if nobody's if somebody's not here. You are here. Oh. Sorry. My okay. apologies. Mégis itt van. Én uh, Alfano miniszter úrhoz intézek két praktikus kérdést a bevándorlással kapcsolatban. Először is a mai ukrajnai helyzethez kapcsolódik, mint szlovákiai képviselő, szlovákia képviselője, hiszen uh, mi közvetlen szomszédságban élünk ezzel a háborús országgal Ukrajnában rövid időn belül előfordulhat, hogy akár több százezer humanitárius menekült indulhat el Európába. Fele vagyunk erre készülve. El vannak az ukrajnák látva olyan információkkal, hogy mi vár rájuk, hogyha elindulnak Európába. Ezzel kapcsolatosan érdeklődnék egy még arról, hogy ön szerint segíthetne az illegális gazdasági célú bevándorlás visszaszorításában a megelőzés, a prevenció de tudjuk jól hogy ez a probléma szorosan összefügg az emberkereskedelemmel az, az emberkereskedők eh, dezinformálják az embereket. igen hazudnak nekik az európai unióban nyújtott mesebeli lehetőségekről. nem gondolja a miniszter úr hogy sokat segítene, ha az európai unió megelőző információs kampányt folytatna az egyes származási országokban? például civil szervezetek segtségével amelyek nagyon nyltan elmondhatnák az ottani médiában hogy az illegális bevándorlókra itt nem vár ingyen lakás autó vagy jól fizetett munkahely ahogyan ezt az embercsempészek álltják az áldozataiknak. mondom ezt mint egy valamikori kelet európai polgár amikor jól emlékszek rá hogy a vasfüggöny mögött mi sem jutottunk hozzá a reális információkhoz és úgy gondolom hogy az észak afrikai és a közel keleti országokban ma az internet korában sem egyszerű hozzáférni az információkhoz. köszönöm. Köszönöm szépen, Gyurek úr. Nincs itt. Gabriel asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Alfano úr, az Európai Unió egységéről beszélt, ugyanakkor fontos, hogy ne beszéljünk, ne lehessen első és másod rangú, másodosztályú állampolgárokra beszélni. Románia és Bulgária, ez az első kérdésem. Második vízumügy, amerikai és kanadai vízum kérdése, a reciprocitás elvét nem tartják tiszteletben, ugyanakkor az előző ciklusban Diaz de Meira úrnak köszönhetően egy kollektív választ kértünk és várhatunk. Mit ígérnek nekünk a soros elnökség alatt? Orlando miniszter úr Eh, hogyan kívánja elérni, hogy a vonatkozó jogszabályokat minden tagállam átültesse a gyakorlatba, a nemzeti jogszabályokba. Az interneten és a szociális hálózatokon eh, keresztül, eh, keresztül érik az áldozatokat. Ezzel mit kívánnak tenni? Zürek úr itt van, akkor megkapja a szót. Köszönöm szépen. Miniszter urak, mindkettőjükhöz intézem a kérdésemet. Két millió Európa írta alá tavaly azt a petíciót, amely egyikünk címmel született meg. A legnagyobb csoportja ezen a aláíróknak olasz volt, olasz állampolgár. Így módon Olaszország méltán foglalkozhatna ezzel a civil szervezettel, amely arról szól, hogy az EU ne finanszírozzon abortuszt Európán belül és kívül sem, közvetett és közvetlen módon sem. Ez a szolidaritást irány szolgálná, ha felvállalná a soros elnökség. Az Európai Bizottság nem vette figyelembe ezt az állampolgári kezdeményezést, nem, reflek, nem reagált rá, ám az olasz soros elnökség felvállalhatná, annál is inkább, mert ez nem csak nem keveseket, hanem mondtam, legalább két millió európai állampolgárt érint. Spinelli asszony, itt van? Grazie, due domande rapide su... Köszönöm. Két gyors kérdést intéznék önökhöz. Két új testületet érintenek ez a két Európai Uniós a bevándorlási biztos osztja, amelyet Juncker bejelentett, milyen hatáskörrel bírna önök szerint, vagy kéne bírjon ezen, ez a poszt, illetve ez a biztos, milyen szinergiákat tudna előrányozni, milyen intézményeket összehangolva, például a Frontex összefüggésében, milyen például humanitárius folyósók feladatása tekintetében. A másik, az IPPO intézmény. Orlandó miniszter úr ön szerint mennyire realista elképzelés az, hogy a mafia elleni harc is bekerüljön a, a krim vizsgáló bizottság hatáskörébe? Hiszen nagyon fontos a szervezett bűnözés elleni fellépésben a konkrétan a mafia elleni intézkedések meghozatala. Köszönöm. Greenberg asszony, az utolsó felszólaló, ha itt van. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy azt hiszem említette, hogy fontos volna önök szerint is a közös menekültügyi politika Európában. Azon kérdés, hogy ezt hogyan gondolják el önök ezt. Hiszen nagyon sok tak... Hiszen minden nemzet maga kell eldöntse, hogy kinek ad menekült jogot, kinek nem hogyan illeszti be őket méltóság, méltós, megfelelő méltósággal az, a, a társadalom életébe. Úgyhogy ezt nem tudom, hogy képzelik el. Ugyanakkor Alfano miniszter úr arról is beszélt, hogy megfelelő helyekre kell eljutatni a finanszírozást a lehetőleg hatékonyabban forgatva ezeket a pénzügyi eszközöket. Hazám, Észak-Európai ország, Svédország, mely 12-szer annyi bevándorlót fogad, mint egy főre számolva, mint más tagállamok, ám ez nem tarthat örökké. Minden ország maga kell eldöntse, milyen menekültügyi politikát folytat. Köszönöm, kollégák. Nem tudom, hogy a tolmácsolást igénybe vehetjük-e még hosszabb ideig. Nagyon sajnálom, hogy feltartom önöket az ebédidejükben, de Nyilvánvaló, hogy 24-25 kérdés volt, arra lehetetlen válaszolni ennyi idő alatt, és nem akartam senkit arra rákényszeríteni, hogy csak egy percben foglalja össze a kérdéseit, de néhány esetben nem is volt olyan rossz ötlet. Tudom, ezért még kapok megjegyzéseket, de nem volt rossz ötlet. Úgyhogy igazából látnom kellett volna, hogy mivel az olasz soros elnökség majdnem minden témát lefed, ami nekünk prioritás, ilyen nagy lesz az érdeklődés. Úgyhogy a koordinátorokkal majd egyeztettek, hogy a jövőben hogyan lehet gazdaságosabban kezelni az időt, hogy mindenki elmondhassa a véleményét. Nyilvánvaló, hogy mindenki ugyan arról beszél, de hát ez a része a munkánknak, mint politikusnak, hogy ezeket a politikai nyilatkozatokat is megtehessük. Úgyhogy most azt fogom tenni, hogy arra kérem a két minisztert, ha nem bánják, hogy specifikus kérdésekre írásban válaszoljanak, de most egy lezáró összefoglalót talán tarthatnának arról, hogy mit gondolnak az elhangzottakról, úgyhogy talán Alfán úrral kezdhetném. Egy percben talán. to be honest, you didn't do one minute, you had one Na jó, mindenkinek másfél perce volt, ön is kap másfél percet. Jó, akkor először is hagyd kezdjem azzal, hogy köszönetet mondok mindenkinek, és nagyon rövid leszek, ezt megígérem. Jó, kompromisszumot kell kötnünk, három perc. Nem, kettő. Jó. Oké, okay. Eh, eh, questo ultimo round delle domande Conf- Nos, akkor ez az utolsó kérdésforduló azt mutatja, hogy milyen sok feladat vár ránk, és milyen nehéz belbiztonság, terrorizmus, migráció. Szolidaritásra van szükségünk, a tagállamok nagy lelkűségére, és arra, hogy így tudjuk garantálni az állampolgárok biztonságát. Ami a stratégiánkat illeti, az az alap elképzelésünk, hogy az ügynökségeknek a szerepét megerősítsük, és az uniót is erősebbé tegyük a külpolitika területén. Ez a kulcsa annak, hogy megoldjuk a bevándorlási problémát. Azok a problémák, hogy például a legális migrációt hogyan különítsük el, és hogyan vegyük fel a harcot csak az illegális migráció ellen, ez mind attól függ, hogy a külügyben mennyire tudunk hatékonyan fellépni. Ami a terrorizmus elleni harcot illeti, nyilvánvalóan, hogy ez alapvetően veszélyeztetheti a jövőnket. A kezünkben van az a hatalom most, hogy meggyőzzük az állampolgárokat arról, hogy Európa biztonságos élettér. Nagyon sokan elmondták azt, hogy az ügynökségek szerepét fokozhatjuk, az Európolt, az Eurojustot említettek, és a Szepolt is. Én azonban azt gondolom, hogy nem kockáztathatjuk azt semmiképpen, hogy nem érünk el valamit. A Stockholm utáni időszakban, amikor már megvannak a fő jövőképi vonalak, ezt nem engedhetjük meg magunknak. A Stockholmi 5 éves program után most a mi prioritásunk az, hogy a célkitűzéseket megerősítsük, és a gyakorlatban is elérjük. Ha a biztonságbelügy és igazságügy olyan terület, ahol Európa gyenge marad, ahol a nemzeti egotizmusok ütköznek meg, akkor az állampolgárok nem fognak szuverén szerveződésként tekinteni ránk, és nagyon nehéz lesz eh, Európának vezető szerepet játszani. Most ott tartunk, hogy a harmadik pillér kiemelkedő jelentőségű az EU jövője szempontjából. És a jogok biztonsága ellensúlyoz, kell, hogy ellensúlyozza a területi biztonságot. Ez a kulcsa az EU jövőjének. Meg kell néznünk, hogy a specialista szakértőket hogyan vonzhatjuk Európába, és Európa továbbra is befogadó jellegű terület kell, hogy legyen. Igazából az utolsó kérdésforduló nyilvánvalóvá tette számomra, hogy ez az a szakbizottság, ami döntő szerepet játszik majd abban, hogy a stratégiákat ezeken a területeken eldöntsük. Remélem, hogy együttműködhetünk önökkel, úgyhogy elnök úr, szeretném megint megerősíteni, hogy nagyon szívesen bármikor visszaládogatok ide, amikor ön úgy gondolja, hogy ez hasznos lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen. Miniszter úr, az ön konklúzió következik. Köszönöm szépen. A személyes adatok témája is. Meghatároztuk azokat a jogi, joghézagokat, illetve vákumpontokat, amelyek égetőek. Nagyon fontos, hogy itt ö, harmonizáljuk a rendszereinket ezeken a pontokon. Ugyanakkor az is cél, hogy ne lépjünk vissza a garanciarendszerek ügyében, az állampolgári adatok védelmét tekintve. Egyes tagállamok tudnak jelentős előrelépéseket tettek. Az elfeledés joga ügyében is megvizsgáljuk a görög elnökség eredményeit, és azt, hogy miképpen lehet ezeket vinni, tovább mélyíteni. A bíróság ítélet megszületett, ebben a vonat, kérdések vonatkozásában azt tiszteletben kell tartanunk. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ami fél évünkben történjen ez ügyben előlépés, és az informális ülés napi legyen szerepel is ez. Lesznek itt nehézségek. Az adatfeldolgozás, a közigazgatás által elérhető adatok körének meghatározása is ide tartozik, és nem vagyok biztos abban, hogy minden szükséges megtettünk, annak érdekében a legjobb szabályozás szülesen Foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Reflektálva további kommentárokra és kérdésekre, hát csak tényleg csak vázatszerűen az egyhangúság. A lehető, legfontosabb, hogy lehetőleg konszenzus alakuljon ki a lényegi kérdésekben, hanem is egyhangú többség. És arra is gondolnunk kell, hogy ne olyan rendszer jön létre, hogy autonóm függetlenséggel is működjenek az intézmények, ugyanakkor egyhangú konszenzus alapján történő felhatalmazás alapján. Ez megfelelő egyensúlyt kell teremteni a két cél között. Tehát konszenzust biztosítva, ugyanakkor az egyes joghatóságok jobb összehangolására törekedve. Ellenkező esetben nem látnánk el feladatunkat, és nem volnánk elég ambiciózusak, hogyha nem ezek volnának a céljaink. Vajon az Európai Unió pénzügyi érdeki elleni csalást ügyében, hogy a mafia milyen szerepet játszik, tehát nyilvánvalóan elkövet ilyen, ilyen tevékenységeket hogy aztán a felelősség megosztásban miképpen emeljük ki ezt a konkrét kérdéskört, az IPPO intézményt is beleértve. Nos, az olasz jogszabályokban van a formon, a 461b cikk, jogszabálycikk foglalkozik konkrétan a mafia lenne harccal, és, mint mondottam, a jogrendszerek összehangolásában az anyagi jogszabályokban, a, a bűncselekményhez eredett vagyonok elkobzásában, meghatározásában fontos, hogy jogharmonizáció szülessen, ám legyünk realisták is. Mit lehet elérni a következő hat hónapban, ezt kell meghatározni, mire van reális lehetőség az ilyen jellegű lépésekben. A többi kérdése pedig irányban szeretek majd válaszolni. Köszönjük szépen! Annyit elmondhatok a kollégák nevében, hogy nagyon reméljük, hogy az EU 2014-19 közötti belső biztonsági stratégiája ügyében együttműködhetünk, és reméljük, hogy a vonatkozó rendelet irányelv tekintetében előrelépünk, a földközi tenger kérdésében, illetve az igazságügyi együttműködés ügyében. Még egyszer köszönjük, hogy időt szakítottak ránk ma délelőtt. Köszönöm a képviselők türelmét.